Költségvetés Ellenőrzési Bizottságunk ülésén ismeretes a napirend, nem érkeztek hozzá módosítási igények, úgyhogy akkor ezt elfogadatnak tekintjük. A kettes pont alatt szeretnék a hozzáférhető tolmácsolási nyelvekre utalni, ezt látják, és egyébként pedig a webstreamingen is követhető az ülés. Amennyiben nem is érkezik módosítási igény, akkor elfogadottnak is tekintjük a múltkori jegyzőkönyvet is. A négyes ponthoz érkeztünk már is, a strukturális alapokra vonatkozóan fogunk tárgyalni, és szeretnék Lemetre eh, és meg két asszonynak is jó napot kívánni. Köszöntöm Önöket itt még egyszer. Üdvözlöm Önöket, örülünk, hogy itt vagyunk. Murphy úr a számbevőszéki illetékes felelős, Jáler úr a mi felelősünk, és mindjárt át is adom a szót az illetékeseknek. Thank you. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony, jelentéstevő asszony, biztosok, hölgyeim és uraim! Nagy öröm számomra és megtiszteltetés is, hogy a 17-es éves jelentés 6-os fejezetét bemutathatom a kohéziós politikára vonatkozóan. A számövőszék eh, tagjaként első ízben teszem ezt. Az MFF-nek az 1-es B alfejezetének eh, témaköre ez, ami a gazdasági, szociális és teritoriális kohéziós címre lett keresztelve, és a DJ Régió és az Ample menedzseli a e kiadásokat. Nagyon sok tényező befolyásolta az idei évi megbízhatósági nyilatkozatnak a megfogalmazását, és ezekre szeretnék majd bővebben tájékoztatást adni. Először is van egy új ellenőrzés és megbízhatósági keret. A 2014-20-as időszakra vonatkozóan számos új elemről számolhatok be, amelyek például a korrekciókat követő maradvány, hiba arányokat érintik operatív programonként, és hát ezeknek az aránya nem lenne jó, hogyha meghaladná 2%-át éves szinten. Nyilván itt a materiális küszöbre gondolok. De új kontextusban dolgoztunk az ellenőrzés és a megbízhatóság szempontjából is. 2017 májusában a bizottság 17 tagállamtól jövő kiadásokra vonatkozó beszámolókat fogadott el. Ez 419 operatív programból 70-et fedett le, és ez 2,5 milliárd euró volumenű kiadásra vonatkozott. 2007 és 2013 közötti időszakra csak 8 milliárd eurós kifizetésre koncentrálódott az audit sokaság, ami jóval kevesebb, mint az előző év, és a következő évre is más összegre számítunk. Itt nem arról van szó, hogy nem hívták volna le ezeket a pénzeket, hanem nagyon sok más ok húzódik meg mögötte, mert nem adtak be például visszatérítési igényeket. Általánosságban az ISF és a jeiből kofinanszírozott kiadás aránya alacsonyabb, mint a, a regionális fejlesztési alapból és a kohézus alapból finanszírozott rész, de a 2017-es auditban 48%-at tette ki az adicsokaságnak a korábbi 26%-hoz képest. Ez volt az első év, hogy más audit hatóságok eh, implementálták ezt az új ellenőrzési és megbízhatósági keretet a 2014-20-as periódusra, és eh, első ízben keret a 2007-13-as periódusra is a zárszámadásokkal, a, a, a lezárásokkal foglalkoznunk. Tulajdonképpen most itt a 2018-20-as stratégiánk eh, keretében első ízben néztük meg, hogy az EU költségvetés auditálása során hogyan tudnánk valamiféle hozzáadott értéket is szolgáltatni a megbízhatósági nyilatkozatokkal, és hát tulajdonképpen egyfajta kísérleti projektként is felfogható mindez, hiszen egy új ellenőrzési és megbízhatósági keretben mozgunk a 2014-20-as periódusra vonatkozóan, amikor is az administratív termet a végső kedvezményezettekre nézve csökkenteni szeretnénk. Két fontos tényezőt szeretnék itt, mint célkitűzést kiemelni. Az egyik a, az általános megbízhatósági nyilatkozathoz való hozzájárulás, a másik pedig az, hogy felmérjük, hogy mennyiben lehet egyáltalán megbízni ebben az új keretben. Ugyanis, hogyha úgy látjuk, hogy ez még nem kielégítő, akkor nyilván azonosítani kell, hogy, hogy van, hol van szükség további javításokra. Éppen ezért szorosan együtt kell működni a tagállami audithatóságokkal. Az első célkitűzésünk a mögöttes tranzakciók jogosságának és szabályosságának a, a megállapításra. Összesen 51 operatív programot vizsgáltunk, 29-et a 2014-20-as periódusból, 22 pedig a 2007-13-as periódusból. Um, ahol nem tudtunk a nemzeti hatóságok munkájára alapozva dolgozni, Egyébként 121 ilyen tranzakció volt, ott helyszíni vizsgálatokra is támaszkodtunk, 80 ilyenről tudok beszámolni. A becsült hibaszint az MFF 1B alfejezetén belül 2017-re 17-re vonatkozóan 3% volt, az előző évi 4,8%-hoz képest. Tehát tulajdonképpen javult a helyzet, és ezt el kell ismerni. Azt is ki kell azonban emelni, hogy első alkalommal a tagállami audithatóságok által azonosított hibákra koncentráltunk mi is. És ez nyilván a mi munkánkra is, a kohéziós politikai ellenőrzésekre is nagy hatósággal volt. A korábbi ö, vizsgált, auditált tranzakciók esetében ö, 36 számszerűsíthető ö, hibáról számolhatok be, amelyet az audithatóságok nem tártak föl. Itt alapvetően ö, támogatható költségekről, illetve nem visszatéríthető ö, adóvisszatérítésekről van szó. A pénzügyi eszközöket illetően azt tudtuk megállap, megállapítani, hogy a 2007 és 2013-as periódusra pénzügyi eszközök, amelyeket auditáltunk, elsősorban KKV-kat támogató eszközökről van szó, de nagyon sok esetben mégsem ilyennek minősültek a, a kedvezményezettek. 2014 és 20-as időszakra vonatkozóan a KKV kezdeményezés vizsgálatakor bukkantunk hibákra. Nagyon sok esetben a kedvezményezett nem minősült KKV-knak, vagy pedig nem támogatható tevékenységet folytatott. Az éves jelentésekben visszatérő elem a hozzáadott értékadó és annak támogathatósága, sok esetben ezt így tüntetik fel, miközben az Európai Uniónak megfelelő szabályzása van erre a témakörre vonatkozóan, amikor nem visszatéríthető az adó. November egyébként a számvevőszék egy áttekintést ígért, és itt részletesebben is megvizsgáljuk majd ezt a kérdéskönt. Azt tehát, hogy akkor mennyiben tudjuk ezt az új keretet megbízhatónak tartani, Úgy látom, hogy validált információkat nyújtottak be hozzánk, és ezeket, ezeket csomagban kezeltük, e, csomagban küldték el nekünk, illetve a bizottság felé is, ezeket kellett átnéznünk, és ezeket kell validálni. Ebben az évben a 21 audit hatóság munkája közül körülbelül egy harmadát vizsgáltuk, és számos olyan megállapításunk van, amely sajnos módon a, a munkáknak a hiányosságait tárják fel, amivel nem tudunk teljes mértékben megbízni a munkájukban, az ő általuk elvégzett tevékenységükben. Az egyik fontos kritérium az lenne, hogy a maradvány hiba arány 2% alatt maradjon, ami a materialitási küszöb lenne. Más hiányosságokat is megállapítottunk. Itt például a mintavétel reprezentativitását emelnénk ki, annak hatáját, minőségét és az, hogy a munkájukat hogyan dokumentálják. Sok esetben a végső kedvezményezetre extra terhek hárulnak, miközben ugye pontosan az ellenkezője lenne a cél, ezért kellett 80 kedvezményezethez helyszíni ellenőrzésekre is kiszállnunk. A kiadásoknak a szabályszerűségét illetően azt kell mondanom, hogy jelen, id, jelen pillanatban az általános jelentésben szereplő hiba arány okoz számunkra problémát. Egyrészt azért, mert ez a hiba arány elég magas a referenciaidőszakok vonatkozásában. 2017-es tevékenységi jelentésben például csak bizonyos időszakokra kaptunk feltárt hibaarányt, és a teljes ellenőrzési ciklusra ezeket még ki kell mutatni. Tehát a hiányosságokra tekintettel itt az új keret vonatkozásában arra jutottunk, hogy mindenképpen szükség van további javításokra. Egyrészt az implementációt illetően, az audíthatóságok részéről, de a bizottság részéről is hat ajánlást fogalmaztunk meg, amelyel javíthatunk a jelen helyzetet. Ebből hármat a bizottság elfogadott, és másik hármat pedig csak részben tudta elfogadni. Nyilván nagyon fontos, hogy az EU alapokat a szabályoknak megfelelően hajtsák végre. Azt gondolom, hogy a cégkitűzések és az eredmények is pozitív irányba haladnak, a, az idei évben egyébként negyedik alkalommal egy külön szekció foglalkozik a hatos fejezeten belül a teljesítménymutatókkal a kohéziós politikában. 113 műveletet vizsgáltunk, és tulajdonképpen ez a teljesítmény vizsgálati rendszer sajnos még nem képes arra, hogy egy átfogó képet ö, ö, tudjon mutatni az operatív programok célkitűzéseinek a teljesülése szempontjából. Meg kell először is határozni az, hogy az outputok és az eredmények, amelyeket a tagállamok jelentenek a hatóságokon keresztül, valóban megfelelnek-e és teljesítik a célkitűzéseket és úgy tűnik, hogy a projektek vonatkozásában részben vagy teljes mértékben ezek teljesítésre kerültek. Én azt remélem, hogy a megállapításaink és a következtetéseink, valamint az ajánlásaink is hasznosak lesznek a bizottság számára, különös tekintettel a kohéziós politikákra. Nemrégiben egy hatos számú ajánlást is megfogalmaztunk, amelyel az MFF 21-27-es ciklusára vonatkozó szabályozást irányoztunk elő. Mindenképpen kooperatívnak mondható az együttműködés a bizottsággal, és szeretnék a végén még Ajala Szender jelentéstevő asszonynak is köszönetet mondani, hiszen nagyon hasznos volt az eszmecsere, amit folytatni tudtunk. Köszönöm szépen. Megadom a szót a biztos asszonynak, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt jelentéstevő, tisztelt képviselők, kedves eh, szembevőszéki eh, eh, jelentéskészítő. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, először is szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságnak a munkájukért, a politikai támogatásért, amit tapasztalhattam az elmúlt években. Együttműködtünk, és nagyon sok vívmányt, eh, dolgot értünk el, eh, amelyre eh, büszkék lehetünk, mind a legalitás, mind a szabályosság tekintetében. A számvevőszék idén az Európai Unió költségvetésében javulásokat talált, és általánosában a kohéziós politikára vonatkozóan is. Éveken keresztül a hiba határ folyamatosan csökkent, és remélem, hogy ez a trend fennmarad. 5,7%-os volt a hiba határ, tavaly 4,8% lett, és idén 3%-nál vagyunk. Ez az előlépés két dolognak köszönhető. Az egyértelműbb jogi keret, illetve a igazgatási és ellenőrzési rendszer stabilitás, stabilitása, és nyilván tudják, hogy a, a szükséges pénzügyi korrekciókat elvégezzük, és a tagállamokkal való közös erőfeszítésünk kifizetődik. Nagyra értékelem a számvevőszék döntését, hogy az audit megközelítését kiigazítja. A 2014 2020 es időszakra vonatkozó szabályok szigorodtak, és ez nagyon fontos. A számvevőszék a teljes ellenőrzési láncot figyelembe veszi, és figyelembe veszi a korrekciókat is. Ezt a kezdeményezést nagyra értékeljük, és a hibák mérésére szolgáló rendszerünket hozzáigazítjuk a elvárásokhoz, és elkerüljük az audit fáradozások megduplázását. Erre kell építenünk a továbbiakban a munkánkat. A jövőben nagy, nagyobb kifizetések lesznek, és ezért résen kell lennünk. A tagállamokkal folyamatosan együttműködünk, hogy az egyéni rendszerek fragmentációját elkerüljük, megelőzzük, és a kiegészítő korrekciókat elvégezzük, amelyek szükségesek. Most pedig, kedves képviselők, engedjék meg, hogy mérleget vonjak, hogyan állunk az előző programok lezárását tekintve a jelenlegi programok folyamatát, illetően és a 2020 utáni javaslatainkat. Ami a zárást, lezárást illeti, a 2007-2013-as programozási időszak lezárására került sor, e, erre kerül most sor, és ez gyorsabban megtörténhet, mint e, más időszakokban. A programok több mint kétharmadát le tudtuk zárni, és további e, előrelépést várunk az év végéig. Természetesen nem zárunk le semmilyen, olyan, semmilyen programot, amíg nem kapunk nem kapunk biztosítékot arra, hogy az elszámolásokban nincs anyagi hiba. A szükséges pénzügyi korrekciókra sor kerül, a benyújtott csomagok esetében áttekintettük a helyzetet minden program tekintetében, szükséges további pénzügyi korrekciókat elvégeztük, mindig ott, ahol további nyitott kérdések voltak. Az adott szabályoknak való megfelelés elengedhetetlen, a hiba határ csökkentése és célunk a jobb visszaigazolási rendszer, és ezzel jobban tudunk a teljesítményre koncentrálni. A teljesítmény mindig is ez a legfontosabb célunk, és továbbra is azon dolgozunk, hogy a politikáink hozzáadott értékét hangsúlyozzuk, és ennek hatását. Egyébként nagyon fontos ez, az európai választások előtt, hogy megmutassuk, hogy az európai szolidaritás mit is jelent a pénzügyi eh, segítségnyújtás eh, esetében. Természetesen megfelelő eh, szerepet kapunk ebben. Ez azt jelenti, hogy ezzel most rátérhetek a második pontra, a jelenlegi program végrehajtásában eh, teljes eh, lendületre eh, kapcsoltunk, és a kiválasztott projektek aránya megfelel az előző időszaknak. November elején a finanszírozás 70%-a már ki kiutalásra került, 236 millió euróról van szó, 250 ezer projekt ez, ezek nagyon célzott támogatások, az európaiak mindennapi életét javítják, 250 ezer munkahely jön létre ezekkel a projektekkel, 4 millió további háztartást, háztartásnak tudjuk eljuttatni a szélesávú internetet, és több mint 40 millió ember kap jobb egészségügyi eljárást, ellátást, illetve tűzvédelmi programok valósulnak meg. Ezeknek nagyon jó pozitív spillover hatásuk van. Általában a tagállami jobb közigazgatás, jobb üzleti környezet, a policy reformok végrehajtása, az administratív kapacitás erősítése. Az Európai Bizottság elkötelezett a teljes átláthatóság mellett a végrehajtásban a helyszínen. Mindenki figyelemmel kísérheti a rendszeres update, open data platformon az előrelépés. Nyilván tudják, hogy ez az előző időszak eh, vívmányait, eredményeit is mutatja. Az EU Ombudsman díját kapta meg ez a platform, mint a legjobb platform. Azonban a helyi jó végrehajtás, a pénzügyi végrehajtásban hoz kell, hogy vezessen, 70%-nál tartunk, és tehát ezzel alacsonyabb az abszorpciós hatás. Ez, e, amiatt is így van, mert egy nagyvonalúbb N plusz szabályt használunk, aztán a kifizetések, az, elő, az előlegek kifizetése is megváltozott, szigorúbb az ellenőrzés, de nagyobb, még nem teljesített kötelezettségvállalások vannak az alacsony abszorpció miatt. Az N plusz szabálya kapcsolatban elmondhatom, hogy ezek kezdenek most már hatást mutatni, és nincs derogáció. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a programok előrelépését, és a tagállamokkal egyeztetünk a gyorsabb végrehajtás tekintetében. A mandátumom elején a tagállamoknak, régióknak, városoknak eh, azt kívántam eh, útra való adni, vagy abban kívántam segíteni, hogy jobban tudják eh, az európai pénzeket eh, felhasználni, és ez a további célom a mandátum végéig. A nehéz eh, gazdasági és pénzügyi válságban ez elengedhetetlen, hiszen ez segít a fellendülésben. Különböző tagállamok egyértelmű előrelépést értek el a, klíma, a gazdasági válság ellenére azonban további e, eltérések maradnak, súlyos e, eltérések maradnak a régiók között, egyes esetekben még növekednek és másút pedig újonnan jelennek meg. És ezért két fontos kezdeményezést indítanánk, a e, felzárkózási kezdeményezést, illetve az ipari átalakulási kezdeményezést célzott támogatást kívánunk adni a régióknak, e helyi vagy regionális akadályokra koncentrálunk. Ezek a ezek a kezdeményezések most a kezdeti előnyökre vagy eredményekre építkeznek, és jobb a tanácsadás céljára taskforce-okat hozunk létre, és javítottuk az eddigi eh, pályázati munkát. Remél, nagyon örülök annak, hogy elismerték az abszorpcióban és a kohéziós politikában az előrelépést, igyekszünk eh, a jelenlegi programban javulásokat elérni. A tagállamokkal és a kedvezményezettekkel egyeztettem, és emellett eh, meggyőződésem, hogy további egyszerűsítésekre van szükség hogy magas szintű munkacsoportot hoztam létre az egyszerűsítésre, az ő javaslataik az omnibus rendelethez vezetnek, és ezzel rátérnék a jövőbeni javaslatunkra. A kedvezményezettek aggodalmait komolyan vettük, az önök aggodalmait is, hogy vonzóbbá tegyük a programjainkat, a pályázatainkat, és most az omnibus rendelet életbe lépett, és a e, tagállamoknak kell reagálni. A tagállamoknak az egyszerűsítés előnyeit ki kell használni, és a végrehajtást fel kell gyorsítani. A 2020 utáni javaslatok, amelyeket májusban e, mutattunk be, ezek tovább mentek. A 373 milliárdos költségvetéssel a kohéziós politika a legnagyobb része a költségvetésnek, és ezzel Európát közelebb visszük a polgárokhoz. A javaslataink egy rövidebb, modern menüt hoztak létre az öt policy célkitűzésekkel, intelligens, zöld, alacsony szénkibocsátású, szociálisabb és összekapcsoltabb ezek az célok, ez az öt cél szeretnénk egy egyértelmű teljesítményorientációból kiindulni. A rendelet emellett javítja az európai szemeszterrel való kapcsolatot, és ez a kohéziós politikai prioritásokat jobban meg tudja határozni. Ezek az intézkedések egy ökörömetesebb átállást tesznek lehetővé a meglévő végrehajtási rendszerekkel való rollover keresztül egy pénzügyi menedzsment, olyan pénzügyi igazgatást szeretnénk megvalósítani az M plusz 2 szabályhoz való visszatéréssel, eh, ami elfogadhatóbb, csökkentjük a bürokrációt, a túl bonyolult eh, szabályokat, harmonizált szabályokat vezetünk be, és ez azt gondolom, hogy egy fontos lépés jelent az egyszerűsítés eh, szempontjából több mint 80 egyszerűsítési intézkedést azonosítottunk, és ez nem végleges. Emellett egy kiegyensúlyozott javaslatot tettünk a kevésbé az ellenőrzésen alapuló rendszeren, rendszerrel kapcsolatban, Egy megerősített audit megközelítést javaslunk eh, track recordokkal. Ez az egyszerűsítés lehetővé teszi, hogy a kedvezményezettek inkább a helyszíni megvalósításra koncentráljanak. Eh, kedves képviselők, a 2020 utáni javaslatokkal a kohéziós politika az új programozási időszakba lép be, ezzel modernebb, fittebb, rugalmasabb politikát valósítunk meg, a régiók, által, eh, régiók kihívásait komolyan vesszük, és ezzel jobban tudnak erre reagálni. Szeretnénk összekapcsolni az embereket, a régiókat, a politikákat, és lehetővé tenni azt, hogy az új kihívásoknak megfeleljünk. Az időzítés kulcsfontosságú a jogszabályalkotó javaslatban. Örülök annak, hogy az Európai Parlament gyorsan előrelépett, a javaslat értékelését illetően, ahogy a vita eh, előre lép, azt kérem minden intézménytől, főleg a tanácstól, hogy biztosítsák, hogy a javasolt egyszerűsítést és kiegészítő jelleget tartsuk meg az elkövetkezendő hónapokban azon fogok dolgozni, hogy a lendület fennmaradjon a bizottságban. Köszönöm szépen, köszönöm a eh, támogatásukat, ami hát eh, kritikus, de nagyon konstruktív, ezt nagyra értékeljük, ezzel hatékonyabb kohéziós politika jön létre, hozzáadott értéket eh, tudunk ezzel teremteni, eredményeket létrehozni Európának és az európai polgárok számára, és most eh, rendelkezésre állok, ha vannak kérdések. Vielen Dank. Das war der Köszönöm, és az előadó asszonyé a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék Murphy úrnak köszönetet mondani az előadásáért. A számvevőszék számára is ez egy elég nehéz eh, év volt, abból a szempontból, hogy egy sor új intézkedést kellett útjára indítani. Különböző ellenőrzési feladatai voltak a számvevőszéknek, emellett ezért a bizottság ellenőrzésére is sor került. Tehát köszönöm Murphy úrnak, amit elmondott, és köszönöm Kretu asszonynak is, hogy itt van. Az együttműködésünk mindig nagyon jó és szoros, és arra kérem, hogy az előadását, az előbb mondottakat írásban is bocsássa rendelkezésünkre, hiszen ezt akkor majd 2019-ben is figyelembe tudjuk tudjuk venni. Most 2018-ban egy nagyon fontos ponthoz érkeztünk, komplex tárgyalási ciklus zajlik, a következő költségvetés, az MFF, azután itt van a Brexit, tehát nagyon összetett a kép, sok a változás, a jövőbeni programokkal kapcsolatban is még több változtatásra lesz szükség. Ezért üdvözlöm azt, amit a számvevőszék képviselője mondott, miszerint csökkent a hibarány, ez mindenképpen javulás, és jó, hogyha ezt a számvevőszék elismeri. Évek óta dolgozunk ezen, mindig megpróbáltunk új formát találni az együttműködéshez, annak érdekében, hogy ennek a láncnak minden tagja képes legyen arra, hogy a feladatát jól tudja elvégezni. Ez a strukturális alapoktól az egész láncon végig a kedvezményezettig tart, és ezért különösen üdvözlendő, hogyha minden szereplőnél előrelépés történt. Még a következőt is szeretném elismerőleg megjegyezni arról van szó, hogy a számvevőszék is most már látja azt, hogy valós eh, az a tendencia, mi szerint eh, a eh, munkacsoportok, a közös tevékenységek, a megosztott irányítás kapcsán is tetten érhető volt a javulás. Itt nagyon szorosan működtünk együtt a jó eredmények elérése érdekében. Természetes, hogy vannak még problémák, hiszen eh, hibátlanul eh, lehetetlen lenne ezt a nagyon összetett munkát elvégezni. De ahogy ön is mondta, összességében javulást eh, könyvelhetünk el, és egyre inkább a közvetlen igazgatás felé fogunk további lépéseket tenni. Az ezzel kapcsolatos döntések hamarosan megszületnek. Erről az évről ugye valamilyen tudjuk, hogy átmeneti év, hiszen le kell zárni az előző időszakot, ennek megvoltak a programjai, és ezek közül most sokat le kell zárni, ellenőrizni kell, hogy valóban a céllal összhangban adták ki eh, ezeket a támogatásokat, vagy költötték el a támogatásokat. Ugye most 2018 ot írunk, és ahogyan ön is mondta, ezeknek a programoknak a túlnyomó része megvalósult. Ugyanakkor azért a számvevőszék problémákat is feltárt, ezt öntől is hallottuk. Ezek olyan kérdések, amelyeket az egész unió szempontjából fel kell tenni, de különösen a strukturális alapok kapcsán fontos az abszorpció kérdésének a vizsgálata, voltak késések a nemzeti hatóságok részéről, elég sokáig tartott, amíg igazából beindult a motor, Azután itt van a rugalmassági szabály, ami szintén hozzájárult ahhoz, hogy a hatóságoknak elég nehéz volt a forrásokkal kapcsolatban a megfelelő módon eljárni, és a számításainál sok mindent kellett figyelembe venni. De végül is beindult a dolog, és megoldási javaslatokat is hallottunk hogy mi a helyzet az egy, N-2-vel és az N-1-jel. Nos, ez is egy fontos kérdés, és abból a szempontból kell vizsgálni, hogy meg lehessen állapítani azt, hogy miért nem sikerült bizonyos támogatásokat elkölteni. Ez a technikai segítséggel függ össze, vagy a társfinanszírozással, ahogyan ezt a számvevőszék képviselője is alá húzta. Itt eh, ezzel kapcsolatban talán, amikor keressük az okokat, eh, még eh, tovább kell vizsgálódni, és pontosabban kell elemezni azt, hogy mi okozta ezeket a késedelmeket, nagy csúszásokat. A helyi hatóságok gyakran nem tudnak tovább lépni, és nagyon gyakran kerül sor ilyen csúszásokra. Ezen tényleg dolgozni kell, nagyon sok a feladat, hogyha azt akarjuk, hogy tényleg sikeresen eh, tudjuk ezt az egész folyamatot eh, bonyolítani. Mert hogyha minden lelassul, hogyha sok a késedelem, akkor ez majd összetorlódik, és a végén egy nagyon nagy problémával találjuk eh, szembe magunkat. Sok a kötelezettségvállalás, és hogyha végül ezek nem teljesülnek, és nem költik el a forrásokat, akkor um, az egész ciklus végén egyre nehezebbé válnak a tárgyalások is, amikor a kifizetések um, ugye, problematikusnak bizonyulnak, vagy nem kerül sor a kifizetésekre. Itt tehát még sokat kell vizsgálódnunk. Azután még valami, amit szeretnék megemlíteni, a hiba arány, um, hiba küszöb. Itt is történt javulás, a bizottság is ezt így látja, és ezt a számvevőszék is megerősítette. Ugyanakkor fontos, hogy meghatározzuk és megvizsgáljuk azt, hogy milyen elemek játszottak ebben szerepet, és hol volt valójában csökkenés a hibák tekintetében. Ugye nagyon sok volt a késedelem, és azután megkaptuk a jelentéseket a főigazgatóságoktól, különböző belső ellenőrző szervektől is, és megérkeztek persze a tagállami jelentések is. És az összességében azt eredményezte, hogy a hiba arány nőtt, ugyanis egyre több forrást tartunk fel a hibák tekintetében. Most ezt úgy kellene kezelni, hogy abból induljunk ki, hogy ugye az EU költségvetése dinamikus, és évről évre a kedvezményezetek az európai polgárok felé demonstrálni kell tudni, hogy minden bizonyal, minden kétséget kizárólag helyesen történt a költségvetés végrehajtása és a források felhasználása értek a számövőszékkel az a kapcsolatban, hogy a e, kohéziós kapcsolatban jók az eredmények, e, elismerést érdemelnek, de még mindig hiányoznak megbízható indikátorok, e, amelyeknek a segítségével valóban a pontos mérhetőség szempontjának is meg tudnánk felelni. A kollégáim még biztos feltesznek kérdéseket. Biztos asszony, parancsoljon! Köszönöm szépen. Köszönöm ezeket a pozitív megjegyzéseket, mind a bizottság munkáját illetően, mint a számvevőszék munkáját illetően. Igen, ez egy speciális időpont, folynak a tárgyalások a brexit kapcsolatban, a pénzügyi tervvel kapcsolatban, úgyhogy konkrétan a következőket tudom mondani, ami a helyszíni késlekedéseket illeti, ez mindannyiunkat aggaszt. Ahogy már elmondtam, a végrehajtási folyamat halad, a pályázatok kiválasztása 69%-nál áll, a regionális fejlesztési alap és a kohéziós alap programjait illetően 2011 2020 ra vonatkozóan és ez két harmadát teszi ki a kiutalt összegeknek, A kifizetések azonban csak 20%-ban valósultak meg, az előlegeket is beleszámítva, és ami a kedvezményezeteket illeti, kb. 17 százalékuk kapta meg ezeket a kifizetéseket. A tagállamok helyzete javul, a tagállamokban javul a helyzet, illetve vannak olyan programok, amelyek még veszélyben vannak. Szeretnénk felgyorsítani az abszorpciót az, az európai alapokból. Az elmúlt években az Európai Bizottság egy aggodalmat célzott meg, technikai segítségnyújtással, helyi tanácsadókkal próbálunk ezekre a kihívásokra reagálni, és minden szinten együttműködünk annak érdekében, hogy javítsuk a végrehajtást, mert vannak olyan akadályok, amelyek lelassítják az abszorpciót. A szolgálataink mindig is a tagállamok rendelke- folyamatosan a tagállamok rendelkezésére állnak, Mindazonáltal persze nem szabad ölbetett kézzel ülni, ami az eredményeket illeti, amelyeknek érdekében a tagállamok kötelezettségeket vállalnak. Părerea mea, așa cum am discutat de-a lungul timpului cu beneficiarii, motivele care au dus la întârzierea procesului. Most pedig ami azt illeti, hogy lerassult az abszorpció, miután egyeztettünk bizonyos kedvezményezetekkel, azt állapítottuk meg, hogy több idő van egyes esetekben egyes hatóságoknál az ellenőrzésre, több idő kell, ismerik az operatív programok helyzetét, bizonyos világos kritériumokat határoztunk meg, annak érdekében, hogy biztosak lehessünk abban, hogy ezekre a rendszerekre hagyatkozhatunk. Ezért egyeseknek több időre van szükségük, hogy megvalósítsák ezeket a e, programokat, és az ante e, e, feltételrendszert is tiszteletben kell tartani. Ezért számos területen, számos tagállamban megvalósítjuk ezeket az ellenőrzéseket, ami az előfinanszírozást vagy az, az előleg fizetést illeti. Ez is egy fontos szabály, az N plusz 3, ami a kötelezettségvállalásokat illeti tehát az, az N plusz 3 és a, ez előleg fizetés a kettő együtt nem helyez a tagállamokra további nyomást vagy terhet. A nemzeti hatóságok részéről felmerülhettek bizonyos aggodalmak, ugyanis az alapokat fel lehet, fel lehet függeszteni, vagy a kifizetéseket, hogyha e, egy adott tagállamban nem történik meg minden e, annak érdekében, hogy az ellenőrzés e, teljes mértékű legyen a kifizetés előtt. Ami ezt a késlekedést illeti, ezzel kapcsolatban egy további késlekedési ok az, hogy későn fogadtuk el a szabályt erre vonatkozóan, illetve a 2007-2014-es programok lezárása késledelmesen történik, a következő programozási időszak ezzel késve indul le, de azt gondolom, hogy az Európai Bizottság levonta a következtetés 2020-ra a szabályozások egyértelmű egyszerűsítését javasoljuk. A két program csoport közötti átmenete, hogy zökenőmentesebb legyen. Emellett fel kell gyorsítani a helyszíni megvalósítást ami nagyon fontos, hogy megmutassuk a tagállamoknak, hogy ez a kohéziós politika konkrét eredményeket hoz, Természetesen néha kicsit több időre van szükség, hogy lássuk az eredményt. Egyes mm, programban több programozási időszakra terjednek ezek ki, de összességében azt gondolom, hogy sikerült együttműködni a tag, az Európai Parlamenttel, a tagállamokkal, a számvevőszékkel, hogy megtaláljuk a legfontosabb egyensúlyt a programok hatékony végrehajtása és a hatékony ellenőrzés között, és ezzel biztosítsuk az adófizetők pénzének megfelelő elköltését, és maximiz, maximalizáljuk a polgárok életére gyakorolt pozitív hatását ezeknek a programoknak között. Köszönöm szépen. Én vagyok az első árnyék előadó Szeretnék ezért én is néhány gondolatot elmondani. Hogy alapvetően pozitív a politikának az értékelése, ezzel nem értek teljesen egyet, és ugye azért a számvevőszék is azt mondja, hogy a teljesítési célokat azért nem sikerült teljes körülön elérni. Tehát mit érünk el, milyen célokat érünk el a kohéziós politikával, ezzel kell foglalkoznunk. Természetesen, hogyha ilyen sok pénzt adunk a tagállamoknak, mert itt hatalmas összegekről van szó, akkor el kell várnunk hatásokat, ugye ott lenne, ha ilyenek nem lennének. És nem elég a jelenlegi helyzet. Ugye mindig lehet javítani, fejlődni, a területi kohéziót tényleg eh, tovább erősíteni, eh, csökkenteni a különbséget a régiók között. És ehhez el kell mondani, hogy hát a különbség eh, nem, hogy kisebb lett, hanem inkább nagyobb lett, mert a pénznek csak egy részét használták fel hatékonyan. És a tagállamok maguk sem igazán a nemzeti intézkedéseik támogatására használják fel a Brüsszelből érkező pénzeket. Erről is majd még szeretnék többet hallani. Tehát hogyan kapcsolódik össze ez a pénz, a támogatás a növekedéssel és gazdasági struktúrák felépítésével. Hol tartunk ezzel kapcsolatban, biztos asszony? Ez először ezt az általánosságot tisztázunk, és utána kis térhettünk részletekre is, a tagállamok, konkrét tagállamok megnevezésével. Aggodalomra ad okot a sok csúszás és késedelem, hiszen ezzel mindig tovább távolodunk a területi kohézió megvalósulásától. Ugye megnézzük a számokat, 70 csomagot említett, 2,5 milliárd euró érintett Nos, ez, ez még semmit nem mond, hiszen továbbra nő, tovább nőtt a lemaradásunk. És hogy milyen kockázatokat vállalunk ezzel a nagyon lassú megvalósítással, azt hiszem, hogy erről is kell még beszélnünk. Ön hogy ítéli meg, milyen kockázatokat rejt ez a lassú megvalósítás, egyáltalán a politikai céljainkat is ez megkérdőjelezi -e? vagy veszélyezteti-e. A financial engineering eh, eszközökről, ezekről a különleges pénzügyi eszközökről is kell beszélnünk az MFF-el kapcsolatban, ugye a szemvészék most azt mondja, hogy ezen különleges pénzügyi eszközöknek csak a 10%-a jutott el a kedvezményezetekhez. Hát ez is probléma. És biztos azt mondja, a harmadik kérdésem az, hogy ön mit tesz ez ügyben negyedik kérdés néhány agályos ponttal függ össze, összeférhetetlenség például. A költségvetési ellenőrzés kapcsán látunk összeférhetetlenségeket, és ezért hálásak vagyunk érintett hatóságoknak is. Ugyanazok a személyek, akik vállalatokkal rendelkeznek, és közben politikusok is, vagy csak baráti vállalatok kapnak európai támogatásokat, politikusok barátai. Ez, ez az egész versenyt nagyon zavarja, és ezért ezt a jelenséget meg kell akadályozni. Igen, Magyarországról beszélek. Az előbb pedig csak Csehországra utaltam, hogyha ez nem lett volna egyértelmű. Újra és újra látjuk ezt a tagállamokban, tehát hibás ösztönzőkre használják fel az európai támogatásokat. Mi az ön terve szándéka ezzel kapcsolatban. És az ötödik kérdés, ugye mindig ezzel foglalkozom, ez az irányítási hatóságok megbízhatósága, ez mint egy vörös vonal húzódik végig a számbevőszéki jelentésen, újra és újra azt látjuk, hogy ezek a pozitív jelentések a nagy előrelépésről, hát, hogy ezekre tényleg hagyatkozhatunk, ezeket elhírhetjük. Nem azért, mert én egy bizalmatlan ember lennék, de azért nagyon sok arra utaló jel van, hogy eh, ilyen összeférhetetlenség magánál a hatóságnál, a hatóságoknál is eh, jelen van, és tetten érhető, és lehet, hogy ez rendszer hiba, és rendszer probléma az érdekkonfliktusok, az összeférhetetlenségek eh, egész köre. Most az igazi kérdés ezzel kapcsolatban a következő. Nagyon sok problémánk van az irányítás, az igazgatás szintjén, az egész ellenőrzési láncban. Nem lenne észszerű, hogyha a regionális főigazgatóság konkrétumokat is vizsgálna, és nem csak a rendszert írtű nagy, vonal, nagy vonalakban történő vizsgálódás folytatódna. Gyabalova asszony a következő árnyék előadó. Köszönöm szépen a munkát, biztos asszony. Nagyon részletes volt a válasz az írásos kérdésekre, egyre jobban teljesített tekintetben a bizottság, nagyon pontos válaszokat kaptunk, és ezt nagyon köszönöm. Köszönöm azt is, azt a sok erőfeszítést, amit az egyszerűsítés érdekében tettek, mint ugye ez prioritása a szakbizottságunk számára és ez nem csak az MFF-re vonatkozik, hanem a jelenlegire, hanem a következőre is. A hibarányok csökkentése szerintem összhangban van az egyszerűsítéssel. Ugye megtanultuk a leckét, vagy lemondtuk a következtetéseket. Következő kérdésem talán filozófikus egy kicsit. Hogyan tudjuk ezt felhasználni jövőre nézve? és a további egyszerűsítéssel hogyan tudjuk megakadályozni a tagállamoknál ezt a goal platinget, a túl teljesítik a, a szabályokat, hogyan lehet ez része a kondicionalitásnak, mert itt nagyon jó megoldások kínálkoznak. A prognosztizált eredményekre adott válaszokban ön azt mondja, hogy a beszámolók alapja a finanszírozása kiválasztott projektek köre. Hát a projektek élete során különböző okok miatt vannak változások. Változik a finanszírozás, azután változnak a, az eredmények. A kérdésem az, hogy a bizottság hogyan értékeli ki ezeket a tagállami eredményekről szóló beszámolókat, vagy az indikátorokkal kapcsolatos előrejelzéseket. Értékeli a bizottság ezeket a tagállami nyilatkozatokat? Ez különösen érdekelne. Stász kollega. Köszönöm, elnök asszony. Martinához hasonlóan én is szeretnék köszönetet mondani önnek és a munkatársainak a nagyon pontos és részletes válaszokért. Úgy gondolom, hogy ez nagyon sokat segít nekünk. Egy kérdést szeretnék feltenni arról, amire Greszla asszony is utalt. Vannak jelek, arra utoló jelek, hogy összeférhetetlenség mutatkozik politikusok kapcsán, amikor is nagy európai támogatási összegeket fizetnek ki, itt például is cseh miniszterelnök esetében merült ez fel. Azt kell, hogy mondjam, hogy én még konkrétabb leszek, mint Gressle asszony, mert most már elég kellemetlenül kezdem érezni magamat ez ügyben. Hogyha elolvasom, vagy hogy mi is történt, ez az egész történetet, akkor egy parlamenti szakbizottságnak kérdéseket kezdtünk feltenni szeptember közepetáján, azután kérdeztük Ötinger biztost. Ötinger biztos akkor azt mondta, hogy igen, nagyon komolyan vesszük ezt az ügyet, a Transparency International cseh része is feltette ezeket a kérdéseket. Együttműködik az AGRI, a Régió és az EMPL főigazgatóság, a költségvetési főigazgatóság. Kicsit ettől ugye megnyugodtunk. Azután október végén Hogan biztos járt itt nálunk, vagy Strasbourgban, és Hogan biztos megerősítette azt, hogy van egy közös nyomozás, egy joint investigation, négy főigazgatóság működik együtt. És most azt olvasom a válaszában, biztos asszony a 35. kérdésre adott válaszában, hogy most már nincs szó joint investigationről, hanem most már valóban a Transparency International, a Cseh Transparency egy keresetet nyújtott be, és a Cseh Kalóz párt is a bírósághoz esetleges összeférhetetlenségről jutatott el anyagot, ön pedig azt mondja, hogy itt egy hivatalos keresetben nyújtására van szükség. Ez a válasza a 35. kérdése. Pontosan ugyan úgy fogalmazott, mint, a, mint az a válasz, amit Zellmeyer úr kapcsán tettünk fel, és hát ez engem meglep, és, nagyon kell, kellemetlenül, kínosan érzem magam. Itt nem egy szokásos ügyről van szó, hanem eh, egy elnök kapcsán merül fel, ez az összeférhetetlenség egy olyan vállalat kapcsán, amely millió számra kapott támogatásokat az Európai Uniótól, és ez megsértette a költségvetési rendeletet. Az ön válasza Egyébként gratulálok azért, amit tett, hogy bekérték a teljes dokumentációt, és azt hiszem, hogy a e, régiós, regionális főigazgatóság sokat dolgozott, itt a vizsgálatok kapcsán megpróbáltak teljesebb képet kapni, de a válaszában ön azt mondja, hogy a tagállamoké az elsődleges felelősség, hogy az ellenőrzési és igazgatási rendszert alkalmazzák, és ellenőrizik, hogy korrektül hagyják e végre a programokat a megosztott e, irányítás keretében. De hát amikor egy ilyen e, panasz merül fel, egy ilyen kereset, és a tagállam saját maga kell, hogy ellenőrizni, és ezt, a, ezt az államot egy olyan ember vezeti, akinek kapcsán felmerül az összeférhetetlenség gyanúja, hát akkor ez, ez, ez nem normális. Biztos asszony, azt kérdezem, amikor ön egy ilyen vizsgálatot végez, akkor konzultál, koordinál, hogy nem csak valamilyen keresetet hogyan kezel, hisz itt sokkal többről van szó. Ön azt is mondja, és ez Elmeyer válaszával megint egybe vág, hogy ugye a parlamentet az elmúltban is tájékoztatták a pénzügyi vizsgálatás eredményeiről. Jó, ezt köszönjük, de szeret, ugye mindig, amikor valami történik, minden lépés kapcsán szeretnénk ilyen tájékoztatást. Hogyha valahol egy ítélet születik, esetleg zárt ajtók mögött, akkor is erről kérünk tájékoztatást. Az elmúlt két-két és fél hónap során nem csak hogy esetleges Babis úr eh, miniszterelnök összeférhetetlenség ügyéről volt szó, hanem egyre több szó esik egy másik dosszié kapcsán Tóman úr, cseh eh, agrárminiszter ügyéről is folyik itt is vizsgálódás. Készen áll ön és a munkatársai a szolgálata készen állnak arra, hogy megvizsgálják ezeket a kereseteket, hiszen ezt már meg is teszik, már folyik vizsgálat Tomán úr esetleges esetében is az összeférhetetlenségről. És végül egy utolsó dolog. Itt még az az ízes, itt sokkal többről van szó, és hogy eljött az ideje annak, hogy az Olafot is bekapcsoljuk a csalás és korrupció elleni EU-s intézményt. Tehát a kérdezem, hogy kapcsolatban van-e az Olaffal, vagy még nem történt semmi ez ügyben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Megadom a szót még három képviselőnk, utána majd kap szót, de most önné a szó, parancsoljon. Ez foarte mult pentru că s-au acumulat. Köszönöm szépen. Nagyon sok kérdést kaptam. Először is eh, köszönöm elnök asszony. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottság és ön maga a szigorúságával arra késztet bennünket, hogy legyünk résen. Ez közös célkitűzésünk természetesen. a teljesítésről van szó, a teljesítményről van szó, az eredményorientált megközelítésről. 2014-2020-ban ez nagyon fontos, most nagyon előrelépett a rendszer, főleg ami az előző programozási időszakot illeti. Még, még azt is elmondanám, hogy a legeredményesebb rendszerrel, rendszerről van szó, amelyet most alkalmazunk az ellenőrzéseket illetően a közösségi költségvetés végrehajtásának ellenőrzése e tekintetében. Ön is mondta, hogy persze vannak bizonyos aggodalmaink egyes esetekben e, azzal kapcsolatban, hogy mennyiben lehet számítani a nemzeti hatóságok munkájára, ezért a DG Regio e, munkája elengedhetetlen. Ez konkrétan bizonyos elemekre koncentrál, tehát megvizsgáljuk azt, hogy az adatok, amiket kaptunk, ezek megfelelnek-e a valóságnak, ezekre lehet-e alapozni. A rendeletben ami teljesen logikusan fel van építve, hogy egyes programokban e, meg az egyes lépések és az eredményeket sikerült konszolidálni. 2019-ben egy részletes e, elemzést kívánunk végezni azzal kapcsolatban, hogy mit értünk eddig el. Ez egy eredményrevízió lesz, és ezzel a e, különböző célkitűzésekhez kapcsolódó programokat át lehet világítani. Azt gondolom, hogy nem fogunk engedményt tenni, e, és az ambíciózus célokat fenn akarjuk tartani a teljes programozási időszakban. És emellett szeretnénk ezzel kapcsolatban kommunikációt is folytatni. Ahogy önök is tudják, a tagállamok különböző, a tagállamok által benyújtott különböző információkra alapozzuk a munkánkat, az egy esetek 95%-ában tudunk erre alapozni. Amikor nem tudunk hát a tagállamok által adott adatokra vagy eredményekre hagyatkozni, ez a rendszer gyengeségét tárja fel, és ez általában a, a kifizetések befogyasztását vagy felfüggesztését vonja maga után, ahogy azt a rendelet előírja. Minden esetre úgy látjuk, hogy a nemzeti hatóságok azért jobban odafigyelnek a, a 2000 2007-2014-es programozási időszakhoz képest jobban odafigyelnek az adatok átadására, továbbítására, hiszen tudják, hogy a pénzügyi korrekciók problémákat is vethetnek fel. tehát előfordul, hogy az adott projektre vonatkozó adatokat újra felül kell vizsgálni, ahogy azt a rendelet előírja. Mint Mindazonáltal ez egy nagyon fontos téma, fontos probléma, amit ön felvetett. Nyilván tudják, hogy ez összekapcsolódik a bizalmi kérdésekre, mennyiben tudunk a nemzeti hatóságokra hagyatkozni, ez elengedhetetlen lenne pedig. Biztosnak kell lennünk abban, hogy ezek függetlenek, és a polgárok is meggyőződhessenek arról, hogy az európai pénzek elérik a végső céljukat, ami nem más, mint az ő mindennapi életük javítása. Ezzel a számvevőszékkel együtt megpróbáljuk megvalósítani ezt a rendszert, az egyedi audit, vagy ez e, e, egységes auditot. Itt e, arról van szó, hogy kiegészítsék egymást a hatóságok és a tevékenységek. Tehát nagyon fontos, hogy a nemzeti hatóságok munkájára tudjunk hagyatkozni. Persze ezzel egy időben folytatjuk a munkát, A forrásaink azonban korlátozottak, elengedhetetlen, tehát a nemzeti hatóságokkal való együttműködés, és ez nagyon fontos a kockázatok feltárásában. Minden adott lehetséges garanciát megpróbálunk megkapni az adott hatóság működését, illetően azzal kapcsolatban, hogy milyen munkamódszerrel dolgoznak, és milyen helyi lépéseket tesznek meg, milyen helyi intézkedéseket hoznak és nagyon fontos, hogy valóban az jelentett hiba határ megfeleljen a valóságnak. De természetesen még akkor is, hogyha megkaptuk a garanciákat, folytatjuk a munkájuk ellenőrzését. Az Európai bizottság több mint 330 operációt vagy tranzakciót kívánt lezárni, és ennek során együtt kell működni természetesen a tagállamokkal az adott mandátumon belül, Folytatjuk, továbbra is értékeljük a hatóságok munkáját. A célunk az, hogy elkerüljük a munka megduplázását, és továbbra is korrekt eredményekhez vezessen a munkánk. Igyekszünk elkerülni az auditok duplikációját, a számvevőszékkel nagyon kevés auditot végeztünk a programokkal kapcsolatban. Ebben az évben 58 auditot programoztunk, 19 helyszíni missziót indítunk, az, hogy az adott helyszínen megvizsgáljuk az esetleges kockázatokat, és jövőre ami az éves eh, az éves jelentésből derül majd ki, hogy tagállamokkal által, á, tagállamok által benyújtott határ megfelele a valóságnak. És ennek célja az, hogy eh, megállapítsuk azt, hogy nincsen nagy eltérés. Emellett támogatjuk az audit hatóságokat annak érdekében, hogy eh, tényleg mindenki a normáknak, szabályoknak megfelelően végezze a munkáját. Egyes országokban azt látjuk, hogy az igazgatási és ellenőrzési hatóságok munkája eh, nem eh, könnyű, nem könnyű megfelelni az európai eh, kihívásoknak, az európai elvárásoknak legyen szó a metodológiáról, vagy más témákról, az ágazatok, ágazatonként változhat az audit, a hibahatár megállapítása, a pénzügyi eh, eszközök ellenőrzése, ez mind eh, kérdéseket vethet föl. Ami a pénzügyi eh, eszközöket illeti, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy volt egy olyan program, indítottunk egy olyan programot, amely a hibák egyharmada erre esett. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy ne felejtsük ezt el. Tehát ennek volt egy időben korlátozott hatása, és a pénzügyi ellenőrzéseket nem tudtuk konkrétan elvégezni. tehát az adott ország nem tudta az ellenőrzéseket elvégezni, de akkor erre visszatértünk. A számvevőszék is azonosította a problémát, ezt sikerült megoldani, de egyes hibák továbbra is megmaradtak, tehát a 3%-os hibahatárnak e, az egyharmada, tehát 1%-nyi hibahatár erre vezethető vissza. Ebben az összefüggésben nem kell teljes rendszer kritizálni, mert egy, egyetlen ország egyetlen esetének problémája, amely súlyos problémákat vetett föl, ez nem vetheti ki, a, nem vethet árnyékot az egész rendszerre. A programunk pozitív hatását igyekszünk javítani. Tájékoztatni szeretnék mindenkit arról, hogy a kiválasztási kritériumok 64%-ot tesznek ki, illetve 64%-ban sikerült már kiválasztani a pénzügyi eszközök programjait. Ez a regionális fejlesztési alapra vonatkozó 69-es 69%-hoz nagyon közel van. 2017 végéig megvalósult pénzügyi tervek nagyon bátorítóak. Nyilván önök is tudják, hogy most 25%-os korlátozással dolgozunk a pénzügyi eszközöket illetően. Ez arra kötelezi a tagállamokat, hogy ezt a 25%-ot, ezt fizessék ki a vállalkozóknak, kedvezményezetteknek, mielőtt megkapják a második részletet. Tehát Az itt felmerülő hibák az összes hibának nagy elsődleges okát adják. E, e, a közbeszerzési programokban is gyakran felmerültek hibák, ezzel kezdtük. Most az adott a pénzügyi tervre vonatkozó nagy programra vonatkozott a legnagyobb e, probléma, a második e, hiba forrás pedig a m, mm, támogathatóság kérdése. Nyilván önök is tudják, hogy nem vagyok olyan, aki újra mutogat valakire, hogyha minden, tagállamok, minden tagállamban vannak problémák vagy hiányosságok, nem lehet itt kelet-nyugati különbséget tenni, de megállapíthatjuk, hogy bizony vannak bizonyos sajnálatos esetek, és Staus úrnak és elnök eh, asszonynak mondom ezt, hogy vannak problémák a cseh eh, köztársaságban, ez nem a mi eh, alapjainkra vonatkoznak, ez nem kohéziós vagy regionális fejlesztési alapot érintő programok, amelyek problémát jelentenek. A cseh hatóságok visszavonták a pályázatot, amelyben ezt, ezt a alapot igénybe kívánták venni. Ön azt kérdezte, hogy együttműködünk-e az Olaffal ebben az ügyben? Igen, szoros az együttműködés. Minden alkalommal, amikor beszámolót kapunk az alapjainkat illetően, teljesen világosan az ajánlásokból indulunk ki. a fejlesztés, regionális és fejlesztési alapra vonatkozó eh, programokat, programot illetően a cseh eh, köztársaság az, amely kérte a eh, visszavonást, és nem kívánta részt venni ebben az európai programban, és ez a program végül is lezárásra került. Mi az agrofer ügyet illeti, a cseh kormányjal is egyeztetünk ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és itt a, a nemzeti hatóságok felelősségébe tartozik az, hogy olyan döntéseket hozzanak, amelyeknek a lényege, hogy a, elkerüljék az érdekkonfliktust. A a jognak mindenkire ki kell terjednie egyformán, a nemzeti hatóságokra is, minden szinten, ami a költségvetés kérdéseit illeti. Ami a megosztott igazgatást vagy menedzsmentet illeti, itt a, a felelősség 100%-ban a tagállam, tagállami, de nyilván önök is, ahogy mondták és tudják, kértünk folyamatosan kiegészítő tájékoztatást amelyet aztán később értékeltünk. Erről megvan a levelezés. Az érdekkonfliktusra vonatkozó eszmecserénk levélformában, és ez az Agrofer csoportot érintő kérdés, és a cseh hatóságok által nyújtott információk is rendelkezésre állnak az Európai Bizottság kérésére nyújtott információk, és ezek azt erősítik meg, hogy azok a vállalkozások, amelyek az Agrofert csoporttal kapcsolatban állnak, kaptak támogatást, amelyet aztán visszavontak. Tehát ami a mi alapunkat illeti. A FEDER, ez a regionális fejlesztési alap, Talán a kollégák ebben további információkat adhatnak önöknek, mert ez nem az általunk igazgatott vagy irányított alapokra vonatkozó mm, probléma. Aztán Magyarország kérdését is felvetették, itt most ezen az ülésen, ami Magyarországot illeti, bizonyos aggodalmakat hallottam e, itt a szakbizottságban képviselők részéről egyes szerződéseket e, illetően. Nos, a szolgálataink e, abból indulnak ki, hogy ebben az esetben, tehát Magyarország esetében is, figyelemmel kísérjük az, az esetet, az érdekkonfliktus kérdését, az egységes piacra vonatkozó kérdést, illetve a kohéziós csomagot, illetve szükség esetén, illetve az OLAF által figyelemmel kísért ügyeket. A magyar hatóságoktól további információkat kértünk a társfinanszírozást e, illetően, és természetesen a tagállamokat e, arra ösztönözzük, hogy ők maguk pedig az adott e, céget ösztönözzék további információk benyújtására a belső piacon megvalósított projekteket illetően. A magyar hatóságok a, nem értenek egyet a mi megállapításainkkal, és ezért egy újabb vizsgálatot indítottunk. Ez tíz tagállamra terjed ki, ezek között van Magyarország is. Az egységes belső piacra vonatkozó hatásokat vizsgáljuk meg, és megnézzük azokat az eseteket, amikor egyetlen cég az, amely bizonyos visszatérő kiírásokra, pályázatokra egyedül jelentkezik. Az év végén lesznek ezek az információk készen, vagy állnak rendelkezésre. Minden esetre minden tagállamban, Magyarországon, a Cseh köztársaságban, ami a belső piaci projekteket illeti, nagyon odafigyelünk ezekre a projektekre, vannak előzetes auditok is, a konkrét korrekciókat kérünk egyes esetekben, és várjuk a vizsgálatok eredményét. A pénzügyi korrekciókra sor sor került. Itt Magyarországgal kapcsolatban egy egymilliárdos korrekció kértünk. Mindegy, akárhogy is alakul a helyzet egy adott tagállamban, a mi célunk az, és a mi feladatunk az, hogy az európai költségvetést ne érintse negatívan ez az eljárás. Amikor az Olaf ezt kéri tőlünk, akkor 100%-ban a korrekciót végrehajtjuk és adott esetben a adott nemzeti kormánynak vagy nemzeti hatá- hatóságnak kell majd az adott érintett cégek felé fordulni, és visszakövetelni tőlük azt az összeget. Köszönöm szépen. Also, es gibt noch weitere Frage. Vannak még további kérdések, sőt, három kollega is szeretne kérdést feltenni. Pros képviselő először. Köszönöm szépen, biztos asszony. Köszönöm a válaszokat is, amelyeket írásban megküldött. Muszim zmínit. Ta e, otázka... E, sajtónyilatkozatot is hozott, és a cseh köztársaságot, illetően az átláthatóság hiányával kapcsolatban nyilatkozott. Ön azt mondta, hogy új dimenzióba helyeződtek az említett ügyek, és ezért nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság álláspontját nagyon alaposan megismerjük. Legitimitás, összeférhetetlenség, a pénzeszközök legális felhasználása, és így tovább. Babes úr vagyona tulajdonképpen megduplázódott, a kormánybeli tevékenysége alatt, és ezért elég furcsa, hogyha most semmilyen cég nincs a birtokában mivel az érdekütközések az összeférhetetlenség vonatkozásában a korábbi kormány nagyon szigorú szabályozásokat hozott, és nem elhanyagolható egyébként az európai adófizetők szempontjából sem, nagyon sok esetben nem regionális támogatásokról van itt szó, hanem agrár támogatásokról, amelyekben részesülnek az egyes kedvezményezettek. A kérdés az, hogy a tájékoztatás hogyan fog lezajlani a Transparency Internationalnek az eljárása mikor végződik, mikor kapunk eredményt? Heteken belül, hónapokon kerül, vagy mikor? Hogyha erre kapnék választ írásban, ennek nagyon örülnék. Ugyanebben a témában holnap egyébként délben lesz egy ülés a DG Agrival, illetve a költségvetési főigazgatósággal, úgyhogy oda jöjjenek el. Réda képviselő. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy ez világos, hogy az összeférhetetlenség Babes miniszterelnök úr esetében mindannyiunknak nagyon fontos kérdés. Az ilyen összeférhetetlenség megelőzése tulajdonképpen a tagállamok százszázalékos felelőssége. Ez a kötelezettség a nemzeti hatóságokat szólítja fel, és ez mindenkire vonatkozik a költségvetés végrehajtása, ellenőrzése kapcsán ugyanúgy. Tehát én azt gondolom, hogy a bizottságot is ide kell sorolni. Szeretném kiemelni ebben a vonatkozásban, hogy a Transparency International tájékoztatta a bizottságot ez ügyben, és nagyon specifikusan tette ezt, hiszen nem nagyon várhattak a nemzeti hatóságoktól segítséget tekintettel arra, hogy a miniszterelnök urat érinti ez az ügy. Ami pedig Babes urat illet, illetve az agrofer ellenőrzésében való szerepét illeti, a megfelelő információ bekéréséhez el kellett oda menni, hiszen a cseh hatóság ezt nem adta meg. Információim szerint Babes úrral szeptember 6-án volt egy ö, találkozó önök között, amikor is megbeszélték, hogy ö, az Agrofernek, tehát Babos úr cégének fizetett ö, támogatásokat a kohéziós alapokból kapta-e, ez legális volt-e, és ez esetlegesen milyen ö, következményekkel jár majd a következő ciklisra vonatkozóan az összeférhetetlenség egyébként a köcsögvetési rendelet vonatkozatos cikkében is szerepel. Kérdezem azt öntől, hogy ön mit irányzott elő megfelelő fellépésként. Mivel Babes úr a az Agrofer vagyonának a a vezetője is, illetve itt a támogatások kedvezményezetje is volt. Tulajdonképpen adó ügyekben is szükség lenne információ cserére. És miután itt egyrészt teljesen egyértelmű, hogy a vezetők esetében összeférhetetlenség áll fel, tulajdonképpen Babes úr nem is lehetne az ellenőrzője, illetve tulajdonképpen a vezetője ennek a cégnek. Tisztelt biztos asszony, mindig öröm önnel találkozni, most sincs ez másképp. És sokat beszéltünk az európai költségvetés kapcsán a no interpretation, No? Talán most van, de ha nem, akkor angolul is tudom folytatni szükség esetén. Nem. Úgy, úgy tűnik, hogy most már működik you a... Should, you should repeat it. You should, it works. You okay. should repeat what you said. Sorry. Tisztelt biztos asszony, mindig öröm önt itt a bizottságban üdvözölni és személyesen átbeszélni a kohéziós politikával és az uniós költségvetéssel kapcsolatos kérdéseket. Most nincs ez másképp. A, a unió általános költségvetésével kapcsolatban nagyon fontos kérdés, és elég alaposan kitárgyaltuk, hogy hogyan lehet az unió pénzügyi érdekeit érvényesíteni és ezen a területen természetesen nagyon fontos az uniós alapokkal való visszaéléseknek a feltárása. Jó néhány példára itt az eddigi vita során is e, sor került. Ugyanakkor van egy olyan terület, és itt én rátérnék egy konkrét e, magyarországi ügyre, ami azt veti föl, hogy nem mindig elég pusztán feltárni az uniós pénzekkel való visszaéléseket, hanem a jogkövetkezményeknek az érvényesítése is e, gondot okozhat. Magyarországon az Elios nevű eh, cég, amely alapvetően a miniszterelnök vejének az érdekeltségében állt eh, az adott időszakban, eh, mintegy 13,5 milliárd forintnyi uniós pénzt nyert el közvilágítási programokra. Ezeket a programokat az OLAF megvizsgálta, és a jelentésében eh, széleskörű bizonyítékokkal támasztotta alá, hogy mintegy 35 önkormányzati projekt esetében eh, változó eh, mértékben és változó összegre, de súlyos visszaélésekre került sor, amelyek az Olaf jelentése szerint a szervezet bűnözése utaló összefonódások jeleit mutatták, és így rövidítették meg az uniós adófizetőket. Az OLAF jelentést természetesen a magyar hatóságok is megkapták, ennek nyomán a e, magyar e, ügyészség e, nyomozást kezdeményezett az ügyben, amelyet a közelmúltban bűncselekmény hiányában meglehetősen meglepő módon lezártak, azaz a magyar hatóságok egy olyan ügyben, ahol az OLAF bizonyítékok sokasságával alátámasztva, bizonyítva látta, a pénzügyi visszaéléseket. A magyar hatóságok egyszerűen azt mondták, hogy nincs itt semmi látnivaló, nincs itt semmi bűncselekmény, semmiféle jogkövetkezményt nem kívánnak érvényesíteni ebben az ügyben. És innentől kezdve fölmerül az a kérdés, hogy mit tud tenni az Unió, és kérdezem Önt, hogy vajon a bizottság milyen lépéseket szándékozik tenni ebben az ügyben, ahol az Olaf egészen világosan és egyértelműen bebizonyította a visszaéléseket, az eljárásra hivatott magyar hatóságok azonban gyakorlatilag elszabotálják az érdemi jogkövetkezményeknek az érvényesítését és az érdemi eh, lépéseket. A bizottság vajon milyen módon tud fellépni annak érdekében, hogy az OLAF jelentésben foglalt visszaélések, csalásgyanú eh, jogkövetkezményei érvényesüljenek, és eh, meg tudja védeni az uniós adófizetők pénzét. És ehhez kapcsolódóan egy utolsó megjegyzést engedjen meg. A jelen állás szerint a legvalószínűbb megoldása ennek az ügynek az lesz, hogy a magyar kormány, gyakorlatilag az irányító hatóság kiveszi ezeket a számlákat a Brüsszelbe kiküldött számlák közül. Ezáltal tulajdonképpen az uniós érintettsége megszűnik a, az ügynek, és ennek révén megúszszák, hogy számot kelljen adni azokról a visszaélésekről, amik történtek az ügyben. És én őszintén teszem fel azt a kérdést, hogy vajon a bizottság a jövőben mit kíván tenni, vagy meddig tűri azt a gyakorlatot, hogy a tagállamok sorba küldi ki a számlákat, amelyek adott esetben sorban bizonyulnak eh, korrupcióval, visszaélésekkel, szabálytalanságokkal érintetnek, és amikor erre fény derül, akkor a tagállam szólja, jaj, bocsánat, akkor ki se küldjük ezt a számlát, kérjük vissza, és ezzel, mintha mi sem történt volna, az Unió napirendre tér ezek fölött a visszaélések fölött, és a következő körben ugyanezt a játékot eh, eljátszák. Eh, én azt gondolom, hogy ez alássa az uniós intézményekbe vetett bizalmat, alássa az unió hatékonyságát a tekintetben, hogy érvényesíteni tudja az uniós pénzügyi érdekek védelmét, és hatékonyan fel tudjon lépni a tagállamokban zajló korrupciós visszaélésekkel szemben. És én azt gondolom, hogy a 2020 utáni költségvetési ciklusban meg kell vizsgálni, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy ne lehessen egész egyszerűen ilyen szimpla módon megúszni a tagállamoknak az uniós hatóságok vagy az Olaf által bizonyított visszaélések, eh, csalások eh, következményeivel való szembenézést. Kollégi Deutsch noch, bitte. Köszönöm szépen, tisztelt eh, és kérek elnökasszony, eh, tisztelt eh, biztosasszony, én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm önt, és köszöntöm a kedves kollégáimat. Igazából egy megjegyzésem van, és egy kérdésem. A megjegyzésem az az, hogy az én legjobb tudomásom szerint az Európai Parlament, mint olyan, illetve az Európai Parlament egyetlen egy bizottsága sem illetékes azt meghatározni, hogy ki Csehországban a miniszterelnök. Az én legjobb tudomásom szerint eh, az Európai Unióban a jogszabályok, illetve a tagállami jogszabályok teljesen egy irányban mutatnak. Csehország is azon Európai Uniós tagországok közé tartozik, ahol szabad választásokat tartanak, a szabad választáson elmennek a cseh választópolgárok, leadják a szavazatukat, és a legtöbb mandátumot szerzett politikai család állít miniszterelnök jelöltet, akit aztán a parlament megválaszt. Az én legjobb tudomásom szerint ez így történt. Tisztelettel kérdezem a biztos asszonyt, hogy az Európai Bizottság, vagy személy szerint a biztos asszony kívánne azzal foglalkozni, hogy elmondja, hogy az Európai Bizottságnak tetszik-e, hogy Macron úr Franciaország köztársaság elnöke, vagy nem tetszik. Kíván-e azzal foglalkozni, hogy Angela Merkel, mint német kancellár, tetszik-e az Európai Bizottságnak, vagy nem tetszik az Európai Bizottságnak? Idáig én azt a következő magatartást láttam az Európai Bizottságtól és biztos asszonytól is, hogy így a politikai ízlésének nem adott hangot. Második sorban a kérdésem az arra vonatkozik, hogy eh, ugye láthatóan az Olaf rosszul végzi a munkáját. És az Olaf rossz munkája az eh, nehéz helyzetbe hozza az Európai Parlamentet, és nehéz helyzetbe hozza az Európai Bizottságot. Ugye az Olaf rossz munkáját két napnál világosabb tény is alátámasztja. Arról most nem szeretnék értekezni, hogy van-e annak valami fajta politikai összefüggése, hogy egy volt baloldali szocialista politikus által irányított Olaf épp akkor indít egy tagállamban, jelesül Magyarországon vizsgálatot bizonyos kérdésekben, amikor abban az országban választás eh, készülődik, de ez már csak így történt, hála az égnek már nem a volt szocialista pártpolitikus irányítja az Olafot. Eh, Két konkrét ügyben az Olaf vizsgálatot tartott. Az egyik az Budapest szíve program, a másik pedig az Elios ügy. Mind a kettőben dörgedelmes megállapításokat tett. Az egyik ügyben a dörgedelmes megállapítások megalapozottságát az Európai Bizottság illetékes főigazgatósága döntő részben nem osztotta. Azt mondta, hogy az Olaf által elvégzett munka az nem jó, az Olaf által megállapított állítólagos szabálytalanságok döntő részben nem következtek be. A másik ügyben, az Elios ügyben ugyanez történt, az Olaf törgedelmes megállapításokat tett, annak rendje és módja szerint az illetékes magyar hatóságok a vizsgálatokat elindították, majd kiderült, hogy megint rosszul dolgozott az Olaf, és bár hosszú oldalakon keresztül azt sejtette, hogy bűncselekmény történt ebben az ügyben, kiderült, hogy nem történt bűncselekmény. A tiszteletteljes kérdésem az az, hogy nem hozza el lehetetlen helyzetbe. Szerintem a parlamenti bizottságot igen, de hát ez a mi dolgunk, de nem hozza el lehetetlen helyzetbe biztos asszonyt, a regionális fejlesztésekért felelős főigazgatóságot, hogy az OLAF folyamatosan borzalmas hosszú eljárások után olyan rossz minőségű anyagokat készít, amely rossz minőségű anyagok megalapozottsága az sem az Európai Bizottság illetékes főigazgatósága, sem a tagállami hatóságok szerint nem állja ki a e, e, megalapozott vizsgálaton a, a, a, tényeknek vagy az igazságnak a, a, a próbáját. Tehát én tudom, hogy van egy relatív autonómiája az Olafnak, de nem jött el az idő, amikor az Olaf működésében egy kicsit, vagy gatyába kéne rázni az Olafot, hogy e, e, ne legyen már egy olyan szervezet, ami úgy működik, mint a rossz kalapács, a rossz kalapács pedig minden szögnek néz. Bárhol vizsgálódik, iszonyú hosszan vizsgálódik, mindenhol szörnyű, szabálytalanságokat állapít yeah, meg, yeah. aztán kiderült, hogy no, ezek yeah, mégsem normal, megalapozottak. Csak arra szeretnék utalni, hogy az Elios vizsgálatai nagyon jók voltak. A Budapest Szíve projektnél voltak hiányosságok, de ott is voltak egyértelmű felismerések, és egyáltalán nem adnak a kérdése, hogy kinek mit tetszik és nem tetszik a választások eredményéből, ami a miniszterelnököt illeti. Az azonban egyértelmű kritika, hogyha az az adott, megválasztott miniszterelnök jogtalanul jut európai alapokhoz, illetve érdekkonfliktusok dolgokba megy bele, és aggasztó problémák merülnek fel az alapokkal való eljárást illetően, hiszen mi vagyunk a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság. Krécu asszony. Köszönöm szépen! Nagyon sajnálom, hogy kezd politikai színezetet ölteni ez a vita, hiszen konkrét példákról van szó, de természetesen azt is gondolom, hogy nem lehet csak ezekre a témákra koncentrálni. Ami cseh köztársaságot illeti, én a regionális politikáért felelős biztosként azt mondhatom, hogy nagyon jól haladunk, a projektek, a pályázatok, regionális fejlesztési pályázatok 53%, illetve kohéziós pályázatok 53%-a kiválasztásra került. Tehát a kifizetés aránya 12 de nem mondhatom azt sem, hogy a Csehköztársaságban vagy Magyarországon általánosságban a helyzet erre a néhány esetre koncentrálódna amelyek egyébként még folyamatban lévő ügyek. Úgyhogy Dolcs úrnak válaszolnék először. Én minden miniszterelnököt és államfőt és kormányfőt teljes mértékben tiszteletben tartok, és valóban szeptember 6 dikán án Cseh köztársaságban jártam, konkrét, ez fontos ország, egyet, egyeztettem a miniszterelnökkel, bizonyos vállalatvezetőkkel, egyes, egyetlen esetben sem maradtam egyedül a miniszterelnökkel, mindig voltak velem mások is a DJ Régióból, és beszéltünk arról, hogy hogyan lehetne felgyorsítani a programokat, és elengedhetetlen számunkra, hogy megegyezzünk ebben az esetben. A román e, elnökséget e, illetően is nagyon fontos lesz, e, vagy román elnökségnek is nagyon fontos a megegyezés. Azt nagyon nagy eltérések voltak, illetve késlekedések voltak a programok végrehajtását illetően. Én konkrétan nyitottan válaszoltam a kérdésekre, amelyeket feltett nekem a a cseh parlament, a kalózpárttal is találkoztam ők, velük is egyeztettem, erről is beszámoltam és tájékoztattam, mi értékeljük ezeket az ügyeket, és januárig tudjuk a további válaszokat megadni. Azokra a kérdésekre, amelyeket feltettek, nincs további információ. Holnap, ahogy mondtam az elnök asszonynak is, lesz egy fontos találkozónk, egyeztetésünk ebben a témában, de ez nem azokat az alapokat érinti, amelyek az én felelősségembe tartoznak. De hadd mondjam el azt is, hogy, mint ahogy már mondtam korábban is, hogy ez egy bonyolult helyzet, és nem nekünk nem szabad de elő, elébe mennünk a hivatalos hatóságok értékelésének, hiszen csak onnantól kezdve lesz politikai töltetű a kérdés. Ami Magyarországot illeti, ahogy már az előbb is mondtam, a, a magyar hatóságok nem értenek egyet a vizsgálat eredményével. A véleményünk szerint az Elios program nem került lezárásra, és ezt nem is fogjuk lezárni addig, amíg nem sikerült teljesen tisztázni ezt a kérdést amíg nem sikerül eredményre jutni, és eh, amíg meg nem állapítjuk véglegesen, hogy van-e szükség pénzügyi korrekcióra. Eh, ami még ezt illeti, el kell, hogy mondjam, hogy ami a 2014-2020-as programozási időszakot illeti, továbbra is együttműködünk a magyar hatóságokkal, hogy meglás, megnézzük, hogy melyek a mm, kockázatok, főleg a közbeszerzési e, programokat illetően és a pályázatok kiválasztását illetően merültek fel e, problémák. Mm, több tagállamban folytattunk preventív auditot, Magyarországon is. és vissza fogunk térni az kérdésekre adott válaszsal. Hadd mondjam el még egyszer, hogy nem igazán igazságos erre a két országra koncentrálni, nem igazságos ezt a két országot kipécézni. Azt gondolom, hogy az elmúlt években mindent megtettünk annak érdekében, hogy több milliárd eurót sikerült évente beruházni az európai gazdaságba. Nyilván vannak csalásra lehetőségek, de egész, tehát a kohéziós politikára kiadott 2007-2013 közötti pénzösszegnek nem egészen 0,5%-os hiba határa volt. Tehát persze természetesen zéró tolerancia érvényesül, de abban a pillanatban, ahol gyanú, gyanú merül fel, nyilván megfelelő intézkedéseket hozunk, hogy tag, segítsünk a tagállamoknak abban, hogy a korrupció és a csalás ellen harcoljanak. A tagállamok feladata e, a jog arra kötelezi őket, hogy arányos és hatékony intézkedéseket hozzanak az európai e, alapok e, kezelését és ellenőrzését illetően. Nyilván önök is tudják, hogy ez korábban nem volt kötelező. Korábban a tagállamok önkéntesen dönthettek úgy, hogy részt vesznek az ügyészség munkájában most már a tagállamok nagy része önkéntesen is részt vesz az Európai Ügyészség munkájában. Ez nagyon fontos lépést jelent a csalások elleni fellépés területén. Egy fontos újdonság, egy versenykiírásra került sor az európai államügyész posztjának betöltésére. A szabálytalanságok nem mindig jelentenek csalást, ezek lehetnek eljárási hibák, eljárási ö, problémák, amelyek esetleg, amelyeknek esetleg nincs is hatásuk a, pályá, a projektre. hogyha a közbeszerzési szabálya, szabályokat nem is vették figyelembe, gyakran az infrastruktúra megépülés nagyon jól működik. Tehát a Digi Régió együttműködik az Olaffal szorosan, ez az együttműködés a, a a 2015-2020-as csalás elleni fellépés stratégiára alapul, és rendszeresen találkozunk az OLAF és az bizottság szolgálatai, és bizonyos specifikus kérdésekben egyeztetünk. Miután a vizsgálatok megtörténnek, az OLAF feladata, hogy hogy megtegye az ajánlásait, amelyeket mi követünk. Tehát közösen dolgozunk a jobb eredmények érdekében. Persze nem mondhatjuk, hogy 100%-ban elégedettek vagyunk, még mindig itt van ez a 0,42 százalék, amely, hogyha pénzre fordítjuk, ez konkrétan egy jelentős összeget tesz ki. Dabajova asszonynak tudom, hogy tartozom még egy válaszsal. Elnök asszony, hogyha vannak még kérdéseik, akkor szívesen rendelkezésre állok. Ich fürchte, wir sind jetzt fast am Ende unserer zeitlichen Möglichkeiten. Das Wort erhält noch. Murphy úr kap még szót, kevés időnk van. A számvevőszék új módszertan, amilyen eredményeket is hozott, erről is akarunk hallani valamit, és utána még ismét az előadó kap szót. Most Murphy úr. Yes, Chair, thank you. Yeah, indeed, as we, as we outlined in, in the presentation, it, Ahogyan hallottuk az előadásban és ugye van ez az új módszer, és nagyon biztató, hogy csökkent a hibarány, és valóban egy százalék az kizárólag az újszerű pénzügyi instrumentumokkal függött össze. 2017-ben sok volt a kihívás, és elég korlátozott nyugodtan, vizsgáltunk kiadásokat. A hiányosságok, amiket találtunk, nos, annak kapcsán azt mondjuk, hogy további javításra van szükség, és ez az új megközelítés ebben segíteni fog. Majd 2018-ban az akkori áttekintés révén már jobban, és lát, látjuk majd a helyzetet több tagállamra vonatkozóan is. Csak egy dolog még az abszorcióról kapcsolatban. A vita elején beszéltünk erről, és ez nagyon fontos kérdés. Alacsony az abszorpciós ráta, 16 százalék. Mi nyilvánvalóan az abszorciót nem öncélúan látjuk. Itt ez ezt jelzi, hogy megfelelő a végrehajtás, és sikerül elérni a célokat. De látunk kockázatokat is, hogyha a program végére hagyjuk a pénzek elköltését, akkor nem mindig biztosan a legmegfelelőbben történik ez. Az éves jelentés bemutatásakor Strasbourgban, itt a Kont szakbizottságban 226 milliárdról tettünk említést, ami a számbevőszék illetékes munkatársa elmondta, hogy a késedelmeknek mi az oka, és március végéig fogunk előállni ezzel a, a jelentéssel. Az előadó asszonyi a szó, kérem, röviden zárja le a vitát. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon köszönöm a részletes válaszokat, nem csak az írások, írásos válaszokat, hanem a most szóban hallottakat is. Nagyon jó volt a koordináció, az együttműködés a keretú biztos asszonynal és munkatársaival miközben a kérdéseinkre válaszokat kaptunk. Ezért még egyszer tehát köszönetet szeretnék mondani. És egy dolgot még hagy mondjak el. Amikor ezt a munkát végezzük, és most, amikor 2019-es európai választásokhoz közeledünk, különösen fontossá válik az, hogy amikor ezekről a kérdésekről beszélünk, akkor konkrétan is foglalkozzunk visszaélésekkel vagy, vagy csalásokkal és talán itt még nagyobb kitekintésre lenne szükség. Gondoljuk csak a Dieselgate-re, vagy a Volkswagenre, akár az én hazámban is, még ott is az ilyen ügyek kapcsán is nagyon sok a hiányosság, és azért tegyük hozzá azt is, hogy a pozitívumokról is beszéljünk, arról, ahol mi valahol jól mennek a dolgok. És csak azért, mert egy miniszterelnök vagy egy vállalat, vállalat, vagy egy gazdasági miniszter, vagy egy e, vállalat e, vezetője rossz e, úton jár, azért ne feledkezzünk meg a pozitívumokról, ahol nem mindig a vétkeseket kellene, hogy keressük, hanem a jó dolgokat is lássuk meg, legyünk konstruktívak, hiszen azt is el kell mondani a polgároknak, hogy jó, itt vannak a problémák, de mik a megoldások, és szerintem erre kellene koncentrálnunk az alapokra, az eljárásokra, a költségvetési rendelet, a különböző egyszerűsítési törekvések, ezek mind nagyon fontosak és mindaz, hogy ezeket az eljárásokat hogyan lehetne javítani, egyszerűsíteni, persze a bizalom kiemelkedő fontosságú, és nem magától keletkezik a bizalom, de azt hiszem, hogy nagyon nem szabad semmit a szőnyeg alá söpörni, hanem rá kell mutatni arra, ami aggasztó, ami problematikus, és ugyanakkor azt is meg kell mondanunk, hogy mik azok a feladatok, amelyeket meg tudunk oldani itt az Európai Unióban. Mert azt mondjuk, hogy a mi szakbizottságunk, vagy az Európai Unió költségvetése a tagállamok költségvetésének mintegy egy százalékával az világ összes problémáját meg tudja oldani a klímaváltozástól kezdve az összes gazdasági problémáig. És akkor még itt vannak ezek a csalások is, az európai alapokkal kapcsolatos visszaélések de sokszor a tagállamok és a nemzeti kormányok nem akarják látni ezeket a problémákat. Egészen egyértelműen mondjuk meg az embereknek, hogy hol van az, ahol mi tudunk segíteni az Európai Unió, és hol nem sikerül ezt megtenni. Ne hagyjuk, hogy csak a, csak a populistáknak segítünk, hogyha mindig csak a saját hibáink miatt ostorozzuk magunkat. Minden Mindenképpen meg kell próbálnunk a megoldások felé nagyobb elmozdulást tenni. Kreco biztos az, hogy mindenképpen kiváló munkát végzett, és természetesen Murphy úrnak a számvevőszék képviselőjének is nagyon köszönöm a munkáját és a javaslatait. Köszönöm szépen. Ugye, annyit hogy mondjak el, hogy nem csalásokról van szó egyes esetekről, hanem rendszer szintű problémákról és ezek a rendszer szintű problémák azt okozzák, hogy az EU eljárások és a kapcsán a visszaélések eh, az egész eh, eh, versenyt torzítják. Ugye itt nem, nem csak egyes csalásokról van szó, hanem sokkal intelligensebbek az elkövetők. És nagyon is óvnék attól, hogy most vegyünk még egy nagyobb szőnyeget, ami alá sokkal több mindent be lehet söpörni. Ezt nem így képzeltem el Vár, lelki szemeimmel láttam már ezt a nagy szőnyeget. A következő e, téma előtt szeretném megköszönni biztos asszony, hogy itt volt, e, és biztos, hogy e, fogunk még találkozni önnel, ez nem fenyegetés, hanem csak <laughs> majd örülünk, ha itt látjuk. A következő pont a Closure of Accounts az EASO kapcsán, és Bart parancsolt a szó. Kedves kollégák, ez egy nagyon rövid pont lehet, ahogy valamennyien tudjátok. A plenáris szavazáson Strasbourgban nem adtuk meg a mentesítést az EASO-nak. Ez azt jelenti, hogy jóvá kell hagyni egy állásfoglalást, ami lezárja a számlákat. A titkárság elkészített egy szöveget, ami megfelel a szabályoknak, és azt javaslom, hogy erről ne nagyon vitatkozunk, mert ez egy administratív formalitás, és ezt mindenképpen meg kell mm, tennünk. Köszönöm. A határidő november 28-a 14 óra, és nem kell módosító indítványokat benyújtani, ugye erre nincs semmi ok. December 13-án fogunk itt a szakbizottságban szavazni, januárban pedig a plenárison. Következik a hatodik napi rendi pont, saját kezdeményezésű jelentés az EIB pénzügyi tevékenységének ellenőrzéséről. Pirinszki úr az előadó, Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném röviden bemutatni a jelentésemet. Mondhatnám úgy is, hogy szisztematikusan. Nem megyek végig fejezetenként az egész anyagon, hanem inkább analitikus módon emelem ki azokat a pontokat, amelyek véleményem szerint megérdemlik a különös figyelmünket hiszen itt nagyon fontos kérdésről van szó, amikor az EIB ellenő, pénzügyi tevékenységének az ellenőrzéséről beszélünk. Véleményem szerint Három fontos elvárást kell megkülönböztetnünk eh, a tevékenységek ellenőrzésével kapcsolatban az EIB-nél. Először is világosan látnunk kell, hogy a banknak eh, milyen küldetése van a szerződések alapján, milyen missziót kell betöltenie, egy kiegyensúlyozott fejlődés, integráció, gazdasági, szociális kohézió, ezeknek az elősegítése a feladat, a tőkepiac megfelelő források megszerzése, és ezeknek a kihelyezése olyan módon, hogy az minél inkább hozzájárjon az EU céljainak az eléréséhez. Elnök azt mondja, az elmúlt néhány évben komoly változások zajlottak az Európai eh, Beruházási Bank eh, tevékenységében. Elsősorban az FC az Európai Strukturális eh, vagy Stratégiai Beruházási Alap létének köszönhetően megnőtt a bizottság által kezelt portfólió, és a bank tevékenységében bekövetkezett változásokat mindenképpen látnunk kell. Mindig van egy olyan elvárás, hogy a bank valamilyen hozzáadott értéket kell, hogy teremtsen a munkájával, és a kihelyezésekkel, a kölcsönökkel. A jelentés kapcsán meghatároztam az eredményeket és a problémákat. Ami az eredményeket illeti, azt látnunk kell, hogy a bank megvalósította a horizontális célkitűzést, azaz, azaz hozzájárul a gazdasági és szociális kohézió erősítéséhez, mintegy 30%-ban, eh, és a célzott eh, beruházások eh, mintegy 39%-át biztosítja az EIB. Ezt mi már régóta kértük, hogy ez a részesedése nőjön. A bank a klímaváltozás elleni küzdelem kapcsán is fontos szerepet játszik, számos megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos projektet támogat, és ezt is komolyan el kell ismeréssel kell nyugtáznunk. Harmadsorban a bank hozzájár a migrációval kapcsolatos és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kihívások megválaszolásában. 2017-ben ennek kapcsán fontos új lépések történtek. A pénzügyi ellenőrzések az auditok során megalapítás nyert, hogy a bankpénzi helyzetétről valós és hű képet ad az audit, és a megfelelő készpénzforgalmi elszámolások is teljesen rendben vannak. A teljesítés kultúrája, munkakultúrája az Európai Beruházási Bankban folyamatos kihívást jelent, hiszen a bank ügymenetében bekövetkezett változásoknak köszönhetően meg kell, hogy változzon az egész, a teljesítés egész kultúrája is. Hatott sorban azt is meg kell jegyeznünk, hogy nincs eh, az uniós költségvetésében eh, garancia az esetleges nem teljesítésekre, ezért nagyon fontos a kockázat kezelés, megfelelő lebonyolítása. Az FC Beruházási Bizottságának a határozatai kapcsán nagyon fontos a transzparencia és a jegyzőkönyvek közzététele. Ezzel kapcsolatban is elég komolyak az elvárásaink, és a banknak ezt is ezekre is választ kell tudni adni. 2017-ben a bank ezt elkezdte közéadni az igazgató tanácsülésekről készült jegyzőkönyveket, így az összeférhetetlenségek, vagy a különböző projektek hatásvizsgálatok így teljes nyilvánosságot kapnak. Ez elismerést érdemel, hiszen ez azt jelzi, hogy a bank tovább akarja fejleszteni ezeket a tevékenységeket, meg akar felelni a változások miatti új és új elvárásoknak is. A jelentésben nyolc problémát is meghatároztam. Több alkalommal megvitattuk már ezt a kérdést, és szerintem ez továbbra is fennáll. Tehát a következőről van szó. A tagállamok felé, fele kapta a beruházások mintegy 80%-át. A másik 14 tagállamra pedig csak az aláírások, jegyzések 10%-a jutott. Három tagállam, 16-17, illetve 11 százalékkal részesült. A stratégiai beruházási alap kapcsán is felmerül az a tény, hogy van egyfajta földrajzi koncentráció, hiszen 45% három országra esik a beruházások 45 százaléka. Most mi történik? Hogyan lehet az, hogy három ország kapja az összes volumen, a teljes volumen 45 százalékát? Azt hiszem, hogy erre nagyon határozottan fel kell hívni a figyelmet, mert ez nem kielégítő helyzet. Azután, és ezt szeretném kihangsúlyozni, azt kérjük, hogy ez átfogó, részletes és harmonizált éves jelentés készüljön a banknál, amely részletesen lebontva tartalmazza az beruházásokat, az ahhoz tartozó forrásokat, a kedvezményezeteket, az ágazatot és az ex post eredmények elemzését. Hiszen egy sor különböző jelentés születik, ezek közül, hát inkább némelyik inkább PR jellegű, PR jellegű, mások valóban technikailag és infotechnikai szakértői jellegűek és nagyon informatívak. De ezeket a jelentéseket össze kellene fésülni egyfajta nagyon konkrét jelentésé. Ez szerintem a legnagyobb hiányossága, ahogyan a bank egyáltalán az ilyen jelentésekkel bemutatja a tevékenységét. Ez nem kielégítő. És van még egy dolog, az addicionalitás kérdése. Elnök asszony, ez a legnagyobb eh, aggályos eh, kérdés az FC működése kapcsán, hogy itt valóban plusz eh, beruházási támogatást olyan projektek kapnak, amelyek egyébként nem állnának meg a lábukon. Ezzel kapcsolatban elég eh, komoly aggályok merültek fel, és ezt még nagyon alaposan meg kell vizsgálni, hiszen meg kell nézni, hogy milyen kritériumok játszanak szerepet az addicionalitás eh, kapcsán, és hogy itt teljesen kereskedelmi jellegű eh, kölcsönökhöz és beruházásokhoz képest mi az a plusz, amit az FC nyújt. A hitelek jóváhagyásával kapcsolatos eljárás és ez a tartozó döntéshozatali folyamat a következő pont. Itt ez, ez teljes felülvizsgálatra lenne szükség, hiszen a az éves jelentés, a Bank Audit Bizottságának az éves jelentése tette ezt a megállapítást, és szerintem ez is nagy figyelmet érdemel. Továbbá, ugyanabb a jelentéssel kapcsolatban továbbra sem sikerült a menedzsment bizottság bizonyos tagjai kapcsán egyes érdekkonfliktusokat feltárni. Felül kell vizsgálni emellett az magatartási vagy etikai kódexet minél előbb, hiszen nem lehet, hogy egy alelnök saját tagállamában felügyeljen bizonyos tevékenységeket. Végül szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy konkrét válaszokat várunk a banktól a korábbi jelentésekkel kapcsolatos ajánlásainkra. Három ilyen elvárásra szeretnék még rámutatni részünkről tehát világos beszámolókat várunk a beruházásokkal kapcsolatos eredményekről, azután az említett összeférhetetlenségekről, illetve transzparenciára van szükség a tekintetben, hogy kik a közvetítők, illetve kik a végső kedvezményezettjei a e, támogatásoknak vagy kölcsönöknek, hiszen itt e, meg kell vizsgálni az adókerülés, illetve az esetleges visszaélések szempontjából is ezt a kérdést. Azt hiszem, hogy vagy remélem, hogy sikerült kiegyensúlyozott e, véleményt megforgálni az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységének az ellenőrzéséről. Köszönjük ezt az érdekes expozét és a két pontot is, amit bemutatott. Ez nagyszerű. A Shadow részéről Deutsch képviselő kér szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Elsőként is eh, Szeretném köszönetemet kifejezni eh, Georgi Pirinski úrnak, a jelentéstevőnek az eddig elvégzett munkájáért, ennek az alaposságát és átfogó igényességét a mostani szóbeli e, ismertetés is mindannyiunk számára világosá tette. E, két e, dolgot szeretnék röviden jelezni. Első, az Európai Számvevőszék éves jelentésének a hatodik fejezetében az európai beruházási alapra vonatkozóan feltárt hiányosságok egy olyan szabályozási visszáságra mutattak rá, amely szerint a tagállami audithatóságoknak ellenőrzési kötelezettsége állt fent a KKV kezdeményezések vonatkozásában, azonban a más jogszabályok értelmében nem volt joguk helyszíni ellenőrzéseket végezni arra a tekintetben, hogy a pénzügyi közvetítők és a végző, végső kedvezményezettek szintjén bizonyosságot szerezzenek a tranzakciók szabályszerűségéről. Ez a ellentmondásos jogi helyzet is az okozója volt annak, hogy a számvevőszék által vizsgált ebbe a témakörbe tartozó 30 projektből a pénzügyi közvetítők öt kedvezményezettnek a KKV státusz megerősítése nélkül hagytak jóvá hiteleket, ezeket a projekteket az Európai Számvevőszék nem támogathatónak minősítette, és további négy másik hitelt részben vagy teljesen támogatásra nem jogosult tevékenységekre használtak föl a kedvezményezettek, tehát mindez azt mutatja, 30 projekt esetében 9, megközelítőleg a projektek egyharmadával kapcsolatban állapított meg hiányosságokat az Európai Számvevőszék. Nos, az újonnan életbeli lépett úgynevezett omnibus rendelet elméletben orvosolja a problémát. Én javaslom, hogy a jelentés végső formájának a kialakítása során azt vizsgáljuk meg, hogy valóban minden szempontból tiszta vizet önte a pohárba az omnibus rendelet, azaz végre a audit hatóságok kötelezettsége, az tud-e maximálisan érvényesülni, azaz kellő felhatalmazásuk is meg lesznek ahhoz, hogy a pénzügyi közvetítők és a végső kedvezményezettek szintjén is megfelelő bizonyosságot szerezzenek a tranzakciók szabályszerűségéről. Második sorban, legutóbb, amikor Stubb úr ide látogatott a bizottságunkhoz, akkor is jeleztem ezt a problémát. Módosító javaslatot kívánok, kívánunk benyújtani a tekintetben, hogy egyrészt a Brexit következtében megváltozott összetételű és költségvetésű intézmény jövőjét illetően milyen alapvető ajánlásokat tud a bizottságunk megfogalmazni. Másik, amit talán ugyanilyen fontosnak, talán fölösleges volt, ugyanilyen fontosnak gondolok, hogy az Európai Beruházási Banknak meggyőződésünk szerint növelnie kell az aktivitását a balkáni térségben. Ez az a legközelebbi Európai Unión kívüli terület, ahol indokolt az Európai Beruházási Bank aktivitásának a növekedése, különös tekintettel arra, hogy az aktivitás az ACP országokban, bár tudom ez sok ország, tudom, hogy a migráció kiváltó okainak a csökkentése, redukálása szempontjából fontos aktivitása, Európai Beruházási Bank szempontjából, de mégis a nyugat-balkáni térségben alacsony, ACP országokban pedig jóval magasabb aktivitás, azt gondolom, hogy itt indokoltnak érzünk egy olyan ajánlás megfogalmazását, ami a nyugat-balkáni térségben nagyobb aktivitást, megfontolását fogalmazza meg az Európai Beruházási Bankot, illetően nagyon szépen köszönöm. Ja, herzlichen Dank. Für die EIB erhält Frau Kahn das Wort, bitteschön. Kahn, lasszony kap Uh, thank you very much for... Köszönöm szépen a szót, és köszönöm szépen annak elismerését is, hogy milyen előrelépések történtek. Én azt gondolom, hogy mindannyian komoly erőfeszítéseket tettünk. Egy pár dologra szeretnék uh, kitérni, amely elhangzott, és szeretném megerősíteni, hogy mindenképpen vissza fogunk térni a kérdésekre bilaterális szinten is, hogy uh, a kérdéseikre felvetéseikre reagálni tudhassunk részleteiben. A tagállamok elérését illetően a következő tudom mondani, tehát itt a területi ö, megoszlásról is szó van. Szeretnék emlékeztetni mindenkit itt a parlamentben arról, hogy az Európai Beruházási Bank nem országkvóták alapján dolgozik, miközben biztosítani kívánja azt, hogy minden tagállamot szolgáljon. Tehát igazából összeg alapú a tevékenységünk, miközben minden érintett számára szeretnénk megfelelni. Abszolút számokban a műveleteink az EU-15-ökre koncentrálódnak, relatív szempontból azonban hogyha megnézzük a, az országok vonatkozásán a GDP-t, vagy az egyfőre jutó állományt, akkor a kisebb tagállamok az EIB finanszírozásából nagyon is profitálnak. Görögország, Észtország, Port- Portugália, Litvánia és Bulgáriát nevezném meg. Nagyon örömmel számolok be arról is, Nagyon komolyan vesszük ezt a kérdést, és keményen dolgozunk. 2018 novemberében megerősíthetem a pozitív trendet, a földrajzi diverzitást illetően, és az FC-ben az innovációs ablakon belül is abszolút számokban kifejezve Francia, Olaszország és Spanyolország 43,8%-kal említhetők a támogatottak között. Ami a balkáni térséget illeti, nagyon fontos a gazdasági ellenálló képességet szolgáló kezdeményezés a bank részéről. Ez is mutatja, hogy többet kívánunk tenni. Ez is az oka annak, hogy ezt a speciális kezdeményezést elindítottuk, és ez valóban a Nyugat-Balkánra koncentrál és természetesen ezzel kapcsolatban is nagyon szívesen adunk több információt, hogy a projektek melyek, amelyeket támogatunk, és ezek hogyan teljesítenek. Volt egy megjegyzés. Azt kell mondanom, hogy azokban a kormány, azoknál a kormányoknál, ahol esetleg the capital replacement due to Brexit védelmi vonalakat illeti, mindig tárgyalásba bocsátkozunk az érintettekkel, a kormányokkal, arról, hogy milyen javulásokat kellene eszközölni, de ez nyilván a kormányokra háruló lépés. Még egyszer mondom, egyértelmű felajánlás részemről, hogy bilaterális szinten szívesen pontosítom még további részletekkel a válaszomat. Köszönöm. Elnök, hát azért azt vártuk volna, hogy Pirinszki úr jelentéséhez is állást foglal, különös tekintettel a az összeférhetetlenségre, illetve hogy a parlament egyéb állásfoglalásaira vonatkozóan önöktől mikor várhatunk reakciót. Um, we are partly, in a sense, already... Részben már válaszoltunk ezekre, de vannak még lezáratlan kérdések, amelyek még tárgyalások tárgyát képzik, és amint meg lesznek a végső döntések, a megállapodások, a védelmi vonalakra is gondolok itt, akkor természetesen visszatérünk erre. De a belső folyamatokat a bankon belül nekünk is tiszteletben kell tartanunk elnök, akkor ez azt jelenti, hogy a bankigazgatóság foglalkozik az alelnökök összeférhetetlenségével. Mit gondol akkor, hogy mikor kaphatunk választ, tehát ütemezést illetően mikorra várhatjuk ezeket? Azt konfirmálhatom, hogy az összeférhetetlenség valóban megbeszélések tárgyát képzi jelenleg a capital replacement, tehát a, a cserék ö, ö, ö, témakörében is. És 2019 áprilisánál hamarabb meg lesznek a válaszok. Annál később semmiképpen. Elnök, hát számunkra ez egy nagyon rossz időpont, de hogyha egy írásos jelzést tudnának küldeni, például Pirinszki úr jelentését illetően, illetve az összeférhetetlenséget illetően, akkor hálásák lennének. Ajánl asszony. Köszönöm szépen. Egy kérdést szerettem volna feltenni, mindaz követően, amit éppen hallottunk. Ugye az új Invest EU programban szerettük volna hallani, hogy a bank hogyan vélekedik a pozíciónkat illetően tehát jobb lesz, vagy fenntartásaink vannak az implementációt, implementációt illetően, tehát az Invest Europe több banka jobban fog működni, vagy sem. Hogyha az Európai Beruházási Bankon túl más bankok is labdába rúghatnak itt, akkor, akkor hogyan ítélik meg a helyzetet? Elnök, hát szeretném látni azt a bankot, amelyik örül a konkurenciának valószínűleg, hogyha ez így lenne, akkor a beruházási bank lenne az első. Nem tudom, ezzel kapcsolatban kívánnak-e állást foglalni a bank képviseletében jelenlévők? Um, InvestEU is indeed uh, under... Ezek, ez a témakör is éppen tárgyalás tárgyát képzi. Vannak változások az FC-hez képest, amelyek mindannyiunk szerint tulajdonképpen sikeresen zárultak. Megállapodtunk a tagállamokkal abban, hogy a bizottsággal további tárgyalásokba bocsátkozunk, miközben bankként integrálni tudjuk a folyamatba a saját pozitív tapasztalatainkat, és ez azt a célt is szolgálná, hogy a az Invest Europe is sikeresen záruljon. Én azt gondolom, hogy itt van lehetőség a kompromisszumra, amelyel a saját aggájainkat is megoldhatnánk az Invest EU kapcsán. Elnök, nem tudom, hogy a főigazgatóság, az ECOFIN is kérne, ECFIN is kérne lehetőséget a megnyilatkozásra. Kérje a szót. Nem. Én csak azt erősíteném meg, hogy a bizottság valóban együtt dolgozik a beruházási bankkal, hogy kompromisszumos megoldásra jussunk. Köszönöm szépen elnézést. Se az önök válasza, se a második válasz nem hozott, nem adott hozzá semmit az eszmecseréhez. Bocsánat, hogy ilyen őszintén fogalmazok. Pirinszki úr szeretne még hozzászólni. Uh, yes, uh, actually I would. Igen, szeretnék. Elnök asszony. Dolcs úrnak uh, köszönöm a felvetett kérdéseket. mind a KKV-kre vonatkozó feltételek tiszteletben tartása, amelyek nagyban függnek ugye ezektől a támogatásoktól, és, és osztom a Nyugat-Balkánnal kapcsolatos megjegyzését is, e, teljesen egyértelmű okokból, amelyeket ő már felsorolt. Elnök asszony, az ön elvárását is osztom, hogy talán a bank képviselői jó lett volna, hogyha a jelentésről is táj, jelentés is utalnak, az ön által az EIB-től érkezett hölgyre vonatkozó megjegyzését, tehát érdekesnek tartom, ami a földrajzi elosztást illeti hát itt egy keresletorientált vagy per capita megközelítésről beszélnek. Úgy látszik, hogy a bankot nem érdekli az, hogy kohézió jöjjön létre. És nyilván vannak olyan területei az Európai Uniónak, ahol nincs elég beruházás, ahol sokkal nagyobb beruházási volumenre van szükség, hogy megelőzzük, hogy megszüntessük a súlyos, elmélyülő öm, hi, eltéréseket, Eh, fejlődésbeli eltéréseket, hogy ne essen szét az Európai Unió. Hát hallok erről ilyen magyarázatokat, hogy hát ezt kérik a tagállamok, mindenkinek próbálunk eh, kedvére tenni. Ez számomra teljesen elfogadhatatlan, mint az Európai Beruházási Bank álláspontja. Ezt nem tudom, mint banki álláspontot elfogadni. Aztán még egyszer szeretném hangsúlyozni teljesen egyértelműen az konfliktust, és nem tudom elfogadni azt a magyarázatot, hogy ami a tők, capital replacement replacement-et illeti, e, ezt a témát is megvitatták. Hát ez egy e, nagyon fontos kérdés, elengedhetetlen kérdés. Ennek köze van ahhoz, hogy földrajzilag hogyan oszlanak el a beruházások, és ez teljesen világos, és ahelyett, hogy ezt megpróbálják e, megindokolni, vagy magyarázkodni ezzel kapcsolatban, azonnal sürgős cselekvés, cselekvésre van szükség ezzel kapcsolatban. Én az bankot azt szeret, banktól azt szeretném kérni, hogy írásbeli kérdé, választ adjon azokra a kérdésekre, eh, amelyek eh, szerepeltek eh, a jelentésben. Korábban ezt mindig megtették, nem szeretném, hogyha az a benyomás alakulna ki, hogy ők, nekik már tulajdonképpen elvesztették az érdeklődésüket a bank részéről, hogy kövessék a parlament munkáját, mert hamarosan lejár a mandátumunk, ez nem elfogadható számára, számomra. Elnök, nagyon örülnénk, hogyha írásban kapnánk a választ. Köszönöm szépen. Lezárjuk ezt a napirendi pontot, mert még további pontokra van szükség, további pontokat kell bevitatnunk a napirenden. Nekem semmi dolgom, úgyhogy itt maradunk addig, amíg le nem zárjuk a napirendet, mivel nagyon hideg van, úgyis fűteni kell, teljesen mindegy. A hetes napirendi pontra eh, térünk rá. Itt ö, megadom a szót eh, Márten úrnak, hogy bemutassa a számvevőszék 18 vagy 2018 számú külön jelentését, teljesül a stabilitás és növekedési paktum prevenciós ágának eh, fő célkitűzése. Tehát stabilitás és növekedési paktum prevenciós ágáról van szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Arról van itt szó, hogy mit teszünk annak érdekében, hogy ez a csomag a fő célkitűzéseit elérje. Nagyon sok feladata van az Európai Bizottságnak a végrehajtásban, a különböző végrehajtási pontokban, az egyéni döntésekben hogyha egy intézmény ilyen illetékességet kap, akkor legitim kérdés megvizsgálni, hogy úgy használja-e ki ezt a kompetenciáját, hogy elérje a fő célkitűzését. El kell mondanom, hogy a mi válaszunk erre a kérdésre negatív, tehát nemleges, és most elmagyarázom, hogy miért van ez így. Nézzük meg, mi volt a e, megelőző ágnak a fő e, alapgondolata. Az volt ez, hogy elérjük e, azt, hogy a tagállamok észszerű határidőn belül eredményt érjenek el. Ezt konkrétan nem határoztuk meg, eh, de azt mondtuk, hogy a konvergencia fél százalék kell, hogy legyen évente. Eh, az is elhangzott, hogy ez a konvergencia gyorsabb kell, hogy legyen a eladósodottabb országok számára hogyha összehasonlítjuk a eh, pénzügyi fel, vizsgálat vagy ellenőrzés különböző lehetőségeit, a túlzott eladósodás, ami az eladósodásra koncentrál, tehát ezeket a különböző eszközöket, illetve a megelőző ágat, hát higgyenek nekem, ez a megelőző ág, ez a legértelmesebb és legjobb, legütősebb eszköz. Hogyha emellett kitartanánk, és a föld célkitűzést elérnénk, akkor az Európai Unió Bizottságnak és az Európai Uniónak nem kellene túlzott adósság eljárásba eljárást indítania, mert a megelőző ág ezt már megelőzni. Nézzük meg, hogy melyek a fő e, elemek ez a konvergencia leép, erősítése fél százalékkal, aztán nagyobb ráfordítás a tagállamok részé, azon esetekben, ahol a tagállamok nem érik el a 60%-os eladósodási plafont, az éves ráfordítás ki lehet egészíteni ciklikus feltételektől függően, illetve nagy reformok kiigazítása, illetve beruházási szükségletek esetében, illetve az előre nem látható váratlan eseményekre rugalmasság. Aztán az országok eltérhetnek a szabályozás szerint két egymás követő évben negyed százalékkal évente. Na most ez persze a kérdés, hogy ez hogyan ö, valósul meg, és milyen esetekben történhet ez meg. Az Európai Bizottság hogyan értelmezi ezeket az instrukciókat? Most ö, azt szeretném, hogyha erre ö, koncentrálnának, erre a pontra, ez a, az első szürke vonal azt mutatja, hogy milyen eh, gyorsan eh, elér egy ország a 3%-ról a nulla, eh, nullás egyenletre. Ez a 3% egy olyan országra vonatkozhat, amely az túlzott eladósodási eljárásból most lépett ki. A fél százalékot komolyan veszük, akkor 6 év alatt nullára lehet emelkedni, vagy ez egy nagyon észszerű, észszerű tervezés. Ez nem válság alatt, hanem normál gazdasági eh, időszakban megvalósuló eh, terv. Ez a fél eh, százalékkal, tehát észszerű határidő belül elérjük ezt. Az Európai Bizottság azonban úgy értelmezte ezt, hogy a tagállamok folyamatosan fél százalékkal eltérhetnek, nem csak egymás követő két évben, aztán utána megint két évben, aztán megint két évben, tehát örökre. Ez eh, így tehát a 6 évről 12 évre emelkedik ez az időszak. Aztán vannak különböző juttatások, amelyeket a bizottság adhat, eh, reform vagy beruházási juttatások. Ezek együtt 0,75 százalékot is kitehetnek tehát a GDP eh, háromnegyed százalékát, most már 15 évnél eh, tartunk, a 6 év helyett 15 év, aztán itt vannak az előre nem látható váratlan események, itt erre nincsen korlátozás, a bizottság mit hagy jóvá, meglátjuk. Eddig a bizottság fél százalékot adott egy országnak kumulatív módon, tehát megint két évvel emelkedtünk, most már 17 évnél tartunk, és aztán ez alatt a 17 év alatt persze egy recesszió is beüthet, és a strukturális egyenlőség mindig csökkent. 2008-as krízist vehetjük, vagy a 2000-es krízist 1,2%, a GDP 1,2%-ával romlottak a mutatók. Úgyhogy ez megint még 5 év, tehát már 22 évnél tartunk, Először is, e, e, hát ezt, ezt, ezt így nem lehet, még nem is, biztos, nem is biztos, hogy 22 év alatt e, teljesíteni lehet, mert van egy allowance of appreciation, tehát egy mérlegelési jogkör. Az Európai Bizottság egyéb tényezőket figyelembe vehet. Tehát Kérdezem, hogy egy ilyen eh, keret, eh, ez még komolyan vehető? Egy ilyen hosszú időszak nagyon ellentmond a eh, fő célkitűzésnek. Ez, ez, ez nem válságidő alatt, hanem normál üzletmenet mellett mutattam be a helyzetet. A rendelet emellett a súlyosan eladósodott országok nagyobb erőkifejtését vagy ráfordítását is szükségesnek tartja. Tehát a nagyon eladósodott országok részéről nagyobb erőfeszítésre van szükség. Itt van egy mátrix, a bizottság határozta ezt meg, attól függően, hogy hogyan állunk az üzleti ciklusban, ebben látszik, hogy mit kell tenni. Tehát a nagyon eladósodott országoknak nagyobb ráfordításra van szükség, a legtöbb ilyen kategóriában az Európai Bizottság egy negyed százalékkal több ráfordítást követel. Ez jó, rendben van, de ez normális eh, időkben csak 0,1%-ot kér, most normál időkben miért kell 0,1%-ot teljesíteni, rossz időkben meg 0,25%-ot. Ez, eh, ez az elvárás a nagyon el eh, eladósodott országok esetében nem elegendő. Aztán felmerül az a, ez a reform és beruházási juttatás. Amikor a rendelet a reform juttatást bevezette, ez nagyon egyszerű megközelítés volt, hiszen nem akarjuk, hogy a pénzügyi korlátozások a végrehajtást korlátozzák. Tehát a reformnak vannak bizonyos költségei, abból induljunk ki, de mégis azt akarjuk, hogy a reform meglegyen, de a reform költségeinek romlását meg akarjuk előzni. Az Európai Bizottság azonban máshogy értelmezte ezt a kérdést, nem a reform költségeiből indult ki, hanem arról, hogy ez a rendelkezést a reform ösztönzésére kell használni. Ez nem, ez az, nem csak azt jelenti, hogy az adott reformban, reform évben vannak bizonyos költségek, és ezzel lehet csökkenteni a kiigazítási elvárásokat, de a következő, az azt követő évekre is ki lehet terjeszteni a reformköltségeket. A mi értelmezésünk szerint ez ellentmond a rendelet szellemének. Aztán a beruházási juttatás. Ez nem fel se teszi azt a kérdést, hogy nem is követeli azt, hogy a, a beruházás növekedjen abban az évben, amelyre ezt juttatták. A következő évben azonban egy carryover valósul meg, és ezek után előfordulhat, hogy megvalósult a beruházás, a következő évben már nem valósul meg beruházás, de az előző évi beruházás miatt még mindig juttatástból részesülhet, juttatásban részesülhet az adott ország. Ugyanez hasonló dolgok érvényesek a váratlan eseményekre, nem akarom most ezt kommentálni. Ami fontos itt az az, hogy az Európai Bizottság a feltételrendszert úgy alkalmazza, mint egy érvet arra, hogy ne kezdjék el a túlzott eladósodási eljárást, mert az, amiatt, hogy az ország nem csökkenti az adóságát, de közben a strukturális egyensúly nagyon romlik a túlságosan eladósodott országokban, de közben abból indul ki, hogy ez elegendő addig, amíg megfelelnek ezeknek a juttatásoknak, juttatási feltételeknek, ez elegendő ahhoz, hogy ne kezdjék el a túlzott eladásodás, eladósodási eljárást az adósságkritérium miatt. Hogy néz ki ez a gyakorlatban? Itt látják, hogy a strukturális egyensúly 2014 után már nem javult nagyjából, amikor piaci eh, nyomas, nyomás merül föl, merült föl, akkor minden ország erőt eh, eh, erőködött azon, hogy javuljanak a mutatói, és ez meg is történt, amikor ez a nyomás megszűnt, megszűnt a javulás is. Azonban a rendszer, az, az, az, a lánc erejét nem a legerősebb láncem, hanem a leggyengébb láncem határozza meg. Mi történt a súlyosan eladósodott országokkal? Itt látják, hogy milyen elvárások merültek fel a súlyosan eladósodott országokkal szemben 2014 után, amikor megkezdődött a fellendülés, és elég komoly fellendülésről van szó. A kék oszlop azt mutatja, hogy a Matrix mit várt el, a, a piros pedig azt mutatja, hogy az országok mit teljesítettek, és azt látják, hogy csak Írország teljesített többet, mint, ami, mint amit elvártak. A többi ország pedig kevesebbet teljesített, és ami meglepő, vagy legalábbis hát kényelmetlen, az az, hogy a strukturális egyensúly 2014 és 2017 között Olaszországban és Spanyolországban romlott. Nem javult, romlott. Ezek a súlyosan eladósodott országok tehát, és erre kellene koncentrálni. Más országok esetében nem számít, hogy ők mit csinálnak. Az a lényeg, hogy a súlyosan eladósodott országokban e, milyen lépések születnek. Ez történt az adósság arányjal e, ezekben az e, az országokban. Írországot kivéve nem volt változás, a legtöbb országban ugyanannyi maradt nagyjából az eladósodás. Ezek 90% fölötti adóssággal rendelkező országok, tehát súlyosan eladósodottak. Érdekes ezt összehasonlítani szerényebben eladósodott országokkal, látják, hogy ezek az országok sokkal észszerűbben viselkednek, miután a válságnak vége, a, a költségvetési politika oda vezet, hogy csökken az eladósodás egyeseknek gyorsabban, másod kevésbé, de a súlyosan eladósodott országokban ez nem történik meg, és ez a probléma. Ezzel rátérek az ajánlásainkra. Először is azt mondtuk, hogy a bizottságnak állást kell foglalnia ezen eltérésekkel kapcsolatban, hogy az ország, az adott ország örökre eltérhet-e egy negyed százalékkal az elvárásoktól. A bizottság pénzügyi tanácsa azt mondta, hogy ezt felül kell vizsgálni. A bizottságnak közben meg kell néznie az ajánlásait, illetve a mátrixot. Hogyha az el ha az eltérés nem lehet örökös, akkor a Matrix lehet, hogy elegendő, de ha elfogadják ezt, hogy az eltérés örökre meg fennmaradhat, akkor a Matrixot meg kell változtatni. Emellett azt is mondtuk, hogy a súlyosan eladósodott országok normál időkben nagyobb elf- erőfeszítést kell, hogy tegyenek az eladósodás csökkentésére, mint a jelenlegi elvárás. Aztán azt is mondtuk, hogy a korrektív ág, ágat meg kellene reformálni. A korrektív ágban elvárt kiigazítás nem lehet kisebb, mint a megelőző elvárás ágazat. Mert jelen pillanatban egyáltalán nem kell javítani a strukturális egyensúlyt. Spanyolországban láttuk, hogy ez még csökken, romolhat is a korrektív ágban ami természetesen felvet, felveti azt a kérdést, hogy milyen korrektív ágazat az, amely gyengébb szabályokkal rendelkezik, mint a, mint a megelőző ág. Tehát nem lehet a korrektív ágban az, e, a javulási, javítási elvárás kisebb, mint az megelőző ágban. A jelenlegi keretet azt mondta biztos, hogy nem kell korlátozni, akkor nem tudom, hogy egyéb kisebb ajánlásokat elfogadnak-e. Úgy látszik, hogy igen, ennek örülünk, de úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottságnak máshogy kellene tekinteni erre a mátrixra, és a folyamatos, örökös eltérésekre. Ez nem lehet, hogy fél százalékos benchmarkkal rendelkeznek, de örökre ennek a felével el lehet térni az eredeti javaslattól, elvárástól. Aztán a reform juttatások és a beruházási juttatások konkrétan az reform valódi költségeivel kellene, hogy összefüggjenek, az beruházási juttatás pedig csak akkor valósulhat meg, ha az adott beruházás valóban javít a költségvetési mutatókon. Az váratlan eseményekre vonatkozóan, hogyha egy váratlan kiadásra kell sort keríteni, akkor csak az adott évre legyen ez érvényes, nem pedig a következő évre. Nos, ezek az ajánlásaink. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak bennünket. Hogyha vannak egyéb kérdések, akkor szívesen válaszol. Ja, vielen Dank, Herr Martis. Wir sehen, dass hier der ehemalige Notenbanker ganz offensichtlich in seinem igen, volt nemzeti banki, egybanki munkatárs, láthatóan nagyon elemében volt, most pedig Pirinszki kollégáé a szó, hiszen ő az előadó. Köszönöm, elnök asszony. Igaza van szokásos prezentációk a számbevőszék részéről nem szoktak ennyire érzelmileg töltöttek és szenvedélyesek lenni. De ez most érthető is, hiszen elég szokatlan ez a jelentés, a számbevőszéknek ez a jelentése egy kulcsontosságú kérdéssel foglalkozik. A stabilitási és növekedési paktum prevenciós ága hogyan működik? Konkrétabban túl lazán működik-e az ág, vagy korrektül jól működik, vagy pedig túl konzervatív módon működik, mert ezt a szempontot is figyelembe kell venni. Van egy hosszabb és van egy rövidebb prezentációm a jelentésről. Most megpróbálom a lehető legrövidebben ezt összefoglalni, mert de Jónk kollega még két pontra majd szeretne kitérni. De szeretném összefoglalni, hogy én mit értettem meg ebből a számvevőszéki jelentésből. Az alapvető logika a prevenciós ág kapcsán az az, hogyha a középtávú célokat eléri egy ország, a strukturális egyensúly megteremtésével, ez a leginkább a biztosíték arra, hogy fejlődhet, növekedhet az ország, megőrzi, vagy javítja a versenyképességét. Ez azért húzódik meg a jelentésben is, és a bizottság válaszában is. Most szeretnék valami szokatlan dolgot is mondani. A számvevőszék és a bizottság alapvetően nem értenek egyet a tekintetben, hogy működik-e a prevenciós ág. A számvevőszék nagyon világosan fogalmazott, a stabilitás és növekedési paktum alapszabálytól való eltérés esetében az Európai Bizottságnak nem sikerült a fő célokat elérni, azaz, hogy egy megfelelő időtartam alatt sikerüljön helyreállítani a konvergenciát. És a bizottság is világosan fogalmaz, hiszen egy komoly ellenérvet hoz fel, elutasítja a számvevőszék konklúzióját, miszerint az Európai Bizottság nem tudja biztosítani, hogy teljesül a fő célkitűzés. Most hogy döntjük el, hogy kinek van igaza? Én megpróbáltam összefoglalni a lehető legegyszerűbben a számvevőszék érveit, és azt hiszem, hogy itt öt alapvető megállapítást tehetünk. Először is a az MTO-val kapcsolatban, a konvergencia elérése kapcsán túl nagy eltérési marzsot biztosít a rendelet, és ez a baja. A bizottság emellett szélsőségesen alkalmazza az alkalmazott eltérés, eltérési lehetőségeket, illetve a saját a diszkrecionális rendelkezéseket. És van még néhány olyan pont, amiket Matesz úr itt a szlájjain jól bemutatott. Az egyik a matrix kapcsolatos kiigazítási követelmények. Ez sem a legjobban működik, mert a bizottság nem elemezte, hogy a paraméterek eléggé az MTO felé orientálódnak. Azután a rugalmassági klauzulák, hosszú csúszásokat eredmények, eredményeznek az MTO elérésével kapcsolatban, és az eltérési lehetőség is túl nagy. Azután negyedik pont. A bizottság bevezetett itt egy diszkrecionális marzsint és egy értékelése mar, marzsint, amivel nem ért egyet a számvevőszég, ugyanúgy, mint azzal sem, hogy nem volt jogos a jelentős eltéréseket jóváhagyó eljárás, ezzel szemben más megfontolások szerint nagyon gyenge és bizonytalan volt a fellendülés. Ezek az fő érvek, amelyek ugyancsak azt támasztják alá, hogy túl rugalmasan alkalmazták a szabályokat. Azután a számövőszék azt is kijelenti, hogy amikor vége volt a válságnak, a középtávú célok elérésével kapcsolatban tovább romlott a helyzet, mert még kevésbé szigorúan vették a szabályoknak való megfelelést. A, és végül a bizottság ajánlásai a helyzetre vonal, vonatkoznak, ahol egyrészt a fellendülés erősítése, a további költek, védekezés jóváhagyása további asszimetriákat erősítene, e, ahelyett, hogy ezeket a kiegyensúlyozott költségvetés érdekében visszaszorítaná, vagy csökkenteni az adott ország. Matesz úr összefoglalta azokat az ajánlásokat, amelyeket a számvevőszék tett. Most én nem veszem számba a bizottság válaszát, hiszen itt van a bizottság képviselője, Bencs igazgató személyében, aki a fiskális politika felelőse, és biztos alig várja már, hogy ismertesse velünk a bizottság álláspontját a számvevőszék megállapításaival kapcsolatban. És végül itt vannak még a számvevőszék eh, ajánlásai, hat ilyen ajánlás van, ezeket nem kívánom megismételni. Csak annyit mondanék erről, hogy a legfontosabbakat ezek közül a bizottság nem fogadja el. Nincs semmi gond a matrix ez világos, a rugalmassági klauzulával sincs probléma, viszont azt elfogadja a bizottság, hogy javítani kell a tájékoztatást, illetve a kiigazítást a követelményekkel kapcsolatban. És végül elnök azt, hogy megismételnék valamit, amit a bevezetőmben már mondtam. A számbevőszék nyilvánvalóan bírálja a bizottságot a túlzott rugalmasságért. Én pedig inkább azt mondanám, hogy vajon elég rugalmasan reagál, elég rugalmas-e a bizottság. A stabilitási növekedési paktum az egész világon talán a legkomplexebb szabályegyüttes a költségvetések kezelésével kapcsolatban, és látunk olyan fejleményeket nap mint nap, amikor is nagyon nagy különbségek Eh, mutatkoznak, az szerint, hogy hogyan értelmezzük a paktumot. Eh, eh, itt a számövőszéki jelentés egy nagyon jó alkalom arra, hogy alaposan végig gondoljuk még egyszer, hogy mi is ez a stabilitási növekedési paktum. Ajánlá képviselőasszony kettő percben. Köszönöm, elnök asszony. Matesz úrnak szeretném megköszönni, amit elmondott és egyet egyetértek vele. Csak egy kérdést szeretnék feltenni, igazából azért, mert ezt nem mm, tudom, nem ismerem eléggé ezt a Matrixot, de úgy tűnik, mintha ez egy varázsszer lenne, és nagyon sok problémákat, problémát megoldana. Ugyanúgy a deficittel, mint a többlettel, a szuficittel kapcsolatos problémák megoldhatók ezzel a Matrixsal, hiszen lehet, hogy a az, ami az egyik országnak jó, az akkor a többinek rossz. És ugye Spanyolországot említették, mint nagyon eladósodott országot. Tehát itt az volt a helyzet, hogy először a magán a háztartások voltak eladósodva, és azután, miután ezek a toxikus termékek piacra kerültek, legalábbis a bíróságok ma ezt mondják, ezt követően ugye tulajdonképpen a bankoktól indult ki ez az eladósodás és ugye az államkaszába kellett ezt kompenzálni, megmenteni a bankokat, és akkor most egy mátrixal próbálunk megoldást keresni, holott a bankok úttal okolhatok tulajdonképpen ezért a túlzott eladósodásért. Azután megmondanák, hogy a számövőszék melyik éveket vizsgálta, amikor a Matrixot összeállította. Ez a Matrix értelmezés kapcsán nagyon fontos. Ugye ha azt mondják, hogy akkor is lehet alkalmazni a Matrixot, hogyha nincs válság. Jó, de hát 2008-ban nyilván válság volt, mégpedig egy hatalmas válság, ezért kérdezem, hogy tulajdonképpen melyik ilyen éveket vizsgálták meg, és amelyek alapján levonták ezeket a következtetéseket. A főigazgatóság képviseletében, az ECFIN képviseletében megadom a szót. Köszönöm, elnök asszony. Megpróbálok röviden hozzászólni. Kevés az idő. De szívesen válaszolok részletesebben is, ha kérdéseket tesznek fel rögtön szeretném kihangsúlyozni a következőt. A számövőszék jelentésével, illetve Matesz úr által elmondottakkal kapcsolatban. Az előadásának elején Matesz úr arra helyezte a hangsúlyt, hogy vajon a bizottság élte diszkrecionális jogkörével az MOT elérésével kapcsolatban. És csak a az előadás a közepén mondta azt, hogy elismeri, hogy a legtöbb, vagy a szinte minden felvetés kapcsán teljes az egyetértés a bizottság és a tanács között, hiszen ahogyan tudjuk, összességében a stabilitás és növekedési paktum végrehajtása megosztott hatáskör alá esik, tehát a bizottság és a tanács egyaránt felelősek érte. Ne feledkezzünk meg ezekről, erről az intézményi eh, kiinduló pontról. Akár a Matrixról beszélünk, akár a rugalmassági klauzuláról, Ugye itt mögött nem az húzódik meg, hogy itt az Európai Bizottság egyhangulag javasol, vagy ráerőltet bármit is a tagállamokra, olyan rendelkezéseket, amelyeket igazából az ECOFIN tanács hagy jóvá a közös álláspontjában. Tehát erre, erről ne feledkezzünk meg, és utána elkezdhetünk foglalkozni a részletekkel, amire én most persze nem tudok kitérni minden részletre. Egy másik megállapítás, Pirinszki úr hozzászólásában az volt, hogy a, bizot, a számvevőszék megállapításainak a címzetje a bizottság, ahogyan a bizottság ugye végrehajtja a paktumot, viszont más esetekben úgy tűnik, hogy a címzett maga a rendelet, tehát a számövőszék megállapításának a címzetje. És Pirinszki úr azt is mondta, hogy a rendeletben vannak nem egyértelmű rendelkezések. Hosszasan vitatkozhatnánk arról, hogy a következő módosítása a stabilitás és növekedési paktumnak hogyan nézzen ki. De ugye most nem ez a feladat. A bizottságnak nekünk most az a feladatunk, hogy a lehető leginkább ragaszkodjunk a jogszabályokhoz. Mert egy példa. Ugye amikor felmerül az, hogy az eltérési marzs eltérő az egyes országok esetében, ugye 0,5 százalék, ez rendszerint, de azután évente 0,25-öt is megenged a bizottság. Nos, ez az eltérés egy adott jogszabály, a paktum egy, egyik rendelkezése kapcsán fordulhat ez elő, hiszen akkor a parlament, illetve a, a tanács így döntöttek. És bármit is gondolok én személyesen erről a rendelkezésről, a bizottság nem teti meg azt, hogy ezt ignorálja, vagy megkerüli, mondjuk, és mondjuk mesterségesen megnöveli a mátrixon a kiigazítást, hogyha jól értelmezem azt, hogy a számvevőszéknek mi az egyik megoldási javaslata. Ugyanígy a paktumnak még nem is ez a végleges szövege. A paktum 2005-ös reformja a mostani szöveg, és nem enged meg engedményeket strukturális reformok esetében, ha ennek magas a költségvetési költség kihatása. Nagyon nagyok a különbségek a, a különböző elgondolások között, hogy mi is a paktum célja. Itt meghallgattuk Matesz urat, Pilinszki urat, és talán ők a két szélsőséges álláspontot ismertették. Ugye egyik azt mondta, hogy a bizottság nem elég rugalmas, túl merev, Pilinszki úr pedig azt mondta, hogy a bizottság lehet, hogy nem volt elég rugalmas a paktum alkalmazásakor. Hát arra hajlanék, hogy azt mondjam, hogy én médiostat virtus, tehát én a két szélsőség között, hogy nekem van igazam középen. Hát nagy a kísértés, hogy ezt mondjam, de nem mondom. Nem teszek úgy, mintha. De azt hagyd mondjam el, hogy határozottan az a véleményünk, hogy ahogyan mi alkalmazzuk a rugalmasságot, különösen a válság után, ami egy rendkívüli válság volt, Hát úgy, gondolj, úgy gondoljuk, hogy megfelelően és arányosan reagáltunk a gazdasági helyzetre. Bár egyes konkrét esetek kapcsán lehet vita, valóban az Európai Fiskális Tanács jelentés, amire Matesz úr utalt, felvet néhány esetet, amiről helye van a vitának. De itt most abba hagynám, és természetesen örömmel állok rendelkezésükre, hogyha bizonyos pontokon még további kérdéseik vannak. Matesz úr. Köszönöm. Valóban azt mondhatom, hogy a bizottság megkapta az ECOFIN tanácsi jóváhagyását a matrix illetve a rugalmassággal kapcsolatban, bár ez így nem volt benne a rendeletben. A bizottságnak volt jökkére, hogy döntsön, és hogyha így döntött, akkor elkezdte ugye alkalmazni a Matrixot, és ez csak később kapta meg az ECOFIN beleegyezését, vagy jóváhagyását. Nos, hogy mondjam azt, hogy a rendeletben nem szerepel semmi olyan, hogy a különböző rugalmasságok alkalmazásakor, illetve a végrehajtási szabályok kapcsolatban a tanácstól kell beegyezést kérni a bizottságnak. Ez így nincs benne a szövegben, de azért az sem volt különösen hasznos az eredmény szempontjából, hogy ez nem történt meg. És ahogyan mondtam, általában az országok többsége jobban viselkedik, mint ahogy a bizottság ezt elvárja tőlük. Tulajdonképpen eh, nagyon eladósodott országok egy csoportja, akik eh, a legtöbb, eh, leginkább akik számára leginkább hasznos a bizottságnak ez az értelmezése, ők eltérhetnek jobban a szabályoktól és a Fiscal Board azt mondta, hogyha egyik évben nagyobb az eltérés, akkor ezt korrigálni kell a következő évben. Itt, és itt nincs helye az értelmezésnek, hogyha a bizottság úgy gondolja, hogy most valami nincs rendben, hogy a fél százalék vagy negyed százalék, akkor magát a rendeletet kell módosítani. A Matrixot nem a korrekciós ággal kapcsolatban alkalmazták. A válság idején az országok nagy többsége azt mondta, hogy a Matrix nem kötelezően alkalmazandó azon országok esetében, amelyek a prevenciós ág alá tartoznak. De a probléma az volt, hogy különösen az elmúlt években nem csak az említett országok, hanem néhány más ország is arra számított, hogy kikerülhetnek a korrekciós ág alól csak azzal, hogyha a ciklikusságon javítanak. Pedig ez hát még elég messze voltak a középtávú célkitűzésektől, az MOT-től. Ezért, eh, ahogyan mondtam, ezt a keretet felül kell vizsgálni. Eh, Fencsőr említette, hogy ez talán szerepel a jövőben a tervek eh, között. Ezt én örömmel várom. Köszönöm szépen. Hát ebben a történetben, úgyis átmegyünk Olaszországgal a következő fejezetre, lesznek gyakorlati példák, és aztán hát a végén majd eldől, hogy kinek is lesz igaza, majd a történelem dönti el ezt. Reméljük, hogy nem lesznek e tekintetben nagy problémák. Pirinszki úr, akkor zárásképpen, de röviden, ha kérhetem. Elnök asszony, Hát ilyen késői órán, és ezzel a hőmérséklet itt a hőmérséklettel itt a teremben nem nagyon hiszem, hogy hosszan akarnám lezárni ezt a vitát. Azt gondolom, hogy a vita is megmutatta, hogy itt egy nagyon kulcsfontosságú témáról van szó, a problémákat látva, melyeket meg kell oldanunk, de ezek a középtávú cégkütőzések és a Matrix egy kicsit olyasmi státuszt élveznek, mint hogyha szent tehenek lennének. Minden változik, ez a benyomásunk, de ezek olyan dolgok, amelyeket meg kell tartanunk, és amelyekhez alkalmazkodnunk kell minden egyes nap. Hát ezt erősen megkérdőjelezhetőnek tartom, mert euh, tudjuk, hogy a megszorítás, mint lehetőség, az nem tartható, összeomlott, mint elképzelés. Nem tudom, hogy a kollégáinkkal Mátesz úr önnek van már időpontja, hogy bemutassa ezt a jelentést a gazdasági és pénzügyi szakbizottságban? Amennyiben nincs, akkor erősen ajánlanám, hogy intézkedjen ez ügyben. Köszönöm szépen. Mindenképpen javasolni fogom a kollégáknak is, hogy foglalkozzanak ezzel a kérdéssel. A decentralizált ügynökségek parlamenti vizsgálatát biztosító jogi rendelkezések és közös nyilatkozat végrehajtásáról van szó. Elnézést kérek de úrtól, mert ilyen sokáig kellett várnia, de meg is adom azonnal a szót neki, hogy bemutathassa ezt a jelentést. Köszönöm szépen! Önök asszony, nem volt ez olyan vészes, hogy várakoznom kellett, hiszen az eszmecsere rendkívül izgalmas volt. Rövid leszek. Ez egy nem jogalkotási állásfoglalás az AFKO részéről. Semmiféle újdonságról nincsen szó. A Költségvetési Ellenőrző Bizottságban már több ízben beszéltünk erről, azaz, hogy a munkacsoportban hogyan folytatják a munkát. Egyébként a másodikat érintően éppen lezárultak a munkálatok, és mindig ugyanarra az eredményre jutunk egyébként. Úgyhogy ezért a kérdés az az, hogy ez a leghatékonyabb felosztási móde hogyan dolgoznak együtt ezek az ügynökségek, vannak át, egymást átfedő tevékenységek, ezeket tehát hogy jobban össze kellene fogni, de tulajdonképpen várjuk a bizottságtól, hogy tegyen erre javaslatot, és ő ezt nem teszi. Persze kellemetlen ez, mert nagyon sok tagállamban több ügynökségnek is dolga van, de van egy munkacsoportunk, amelyben sikerül, igyekeztünk valamit útjára indítani, de még nem történt semmi. Második dolog. Eten kintetben úgy tűnik, hogy egyfajta konfliktus rajzolódik ki, hiszen van egy olyan kívánság, hogy díjakon keresztül finanszírozzák az ügynökségeket, viszont az ügynökségek maguk azt mondják, hogy sokkal jobb lenne, hogyha ezeket a díjakat a bizottság felé fizessék be, hogy a bizottságtól függetlenül végezhessék az ügynökségek a munkájukat. Aztán ezen túlmenően vannak más források is, amiktől függenének ezek a díjak. Ez volt a második megjegyzésem. A következő pont, amire szintén utaltam a parlament elnökének és a bizottságnak is, hogyha egy ügynökség máshova költözik, akkor a parlamentnek ebben lenne szerepe, de ez, ez igazából a valóságban csak marginális. Ez is egy olyan pont, amit eh, az ajánlás tartalmaz. A többi rész az inkább standard kérés, amit mindig is eh, kérünk, egyfajta áramvonalasítás, a számvevőszéki ajánlásokkal kapcsolatban eh, legyen beszámoló, az eredményekről, a végrehajtásról. Azt hiszem, hogy ezek voltak a fő pontok. Nem hosszú ez a szöveg eh, módosításokkal kapcsolatban eh, is örömmel várom a további együttműködést az árnyék előadókkal. Kárnbach asszonyt látom a jelen, árnyékjelentéstevők közül. Igen, először is köszönetet szeretnénk mondani a jelentéstevőnek, De Jong képviselőtársunknak évek óta, én is jelentések kapcsán a az ügynökségek témakörében, és nagyra is becsülöm az ő munkájukat. Azt gondolom, hogy a szaktudásukkal óriási jelentőséggel bírnak a bizottság, de a parlament munkáját tekintve is. Az idén jelentés tevője vagyok az ügynökségek mentesítését illetően is, és ezért is szeretném még egyszer hangsúlyozni ezen ügynökségek munkájának a jelentőségét. Nagyon sok esetben az a benyomásunk, hogy az ügynökségek nagyon sok költsége járnak, de kevés felmutatni valójuk van, viszont itt is éppen azt hallottuk, hogy ennek éppen az ellenkezője az igaz. Az Európai Parlament tehát, eh, ahogyan a múltban is tette, tovább kell, hogy erősítse az ügynökségeknek a munkáját, tevékenységét, de ugye ezzel együtt jár az is, hogy emberi erőforrások és pénzügyi erőforrások szempontjából is erősítenie kell a hátteret. Hiszen nem megengedhető, hogy a parlament és a tanács jóváhagyásával is további feladatokat kellene elvégeznie, viszont az ügynökségnek, az adott ügynökségnek nincsen megfelelő forrása erre. A harmadik ponttal nem vagyok teljesen elégedett, azaz, hogy bizonyos feladatokat esetleg a bizottsághoz helyezzen át egy-egy ügynökség, ez számomra nem elfogadható, ebben az is benne van, hogy elégedetlen vagyok én is, illetve valószínűleg többen is, ha megkérdezzük magunktól, hogy szükség van-e az összes ügynökségre. Nyilván óriási szerepe van a számvevőszék munkájának az ellenőrzésben, ezt én is így látom, az éves eh, tevékenységi jelentést, eh, valamint a follow-up jelentéseket is mindig alaposan tanulmányozni kell a teljes kép kialakításáért. A munka kapcsán az együttműködést is ki kell még emelni, a kommunikációt is az ügynökségekkel, amely javult, úgyhogy összességében tényleg itt a három pontot tekintve mm, jó a véleményem, túl sok módosítóról mm, nem, túl, túl nem kell tartani, ezt a három pontot le lehetne jó még esetleg pontosítani. Celler úr. Köszönöm szépen. A néppárt árnyék jelentéstevő Szálvama képviselő, aki sajnos ma nem tud itt lenni, és ezért engem kért meg, hogy egy rövid állás foglalást olvassak fel. Szálvama úr szeretne elnézést kérni, hogy nem tud ma itt lenni, és de Jongornak szeretne köszönetet mondani a tervezetét. Egyetért és támogatja a raportőr véleményét, a dokumentumban is három pontot szeretne még javítani. Az egyik az igazi ö, okokat kell megfogalmazni, a teljesítmény alapú költségvetés egy nagyon lényeges elem második pontét, és a harmadik dolog pedig szükség van az ügynökségekre, viszont azok feladatait priorizálni kellene, nagyobb koordinációra lenne szükség, kisebb átfedésekre a feladatok kapcsán, főleg, hogyha ugyanolyan politikai területen tevékenykednek. Köszönöm. So I, I just forgot one sentence that's very dear and important to me too. Uh, I think the way... Nos, ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy a parlamentnek nem volt szava például több ügynökség áthelyezése kapcsán, ez olyan eset, amit nem szabad hagyni, hogy újra megismétlődjön. Elnök. Igen. Az ügynökségek már olyan sokszor, sokszor szerepeltek a napirendünkön, én is öt évig dolgoztam ebben a eh, munkacsoportban, és azt kell mondanom, hogy szinte eh, kofferral kellett szállítani a dokumentumokat. Tehát nagyon sokszor tárgyaltunk, de soha nem volt eredménye. Nem jött előrelépés, úgyhogy jó lenne, hogyha a fütitkárságtól most egy kicsit több, többet tudnának mondani, amivel bíztatnak bennünket. Köszönöm szépen, elnök asszony! Először is a bizottság egyetért egyes pontokkal, amelyeket ön, a jelentéstevő és más tagok is elővezettek. Viszont azt nem mondanám, hogy semmit nem értünk el. Nézzék meg, hogy a hatékonyság tekintetében milyen javulások történtek, történtek az ajánlásokat megelőzően tulajdonképpen már megtörténtek a, hatá- a az erőforrásokra vonatkozó javítások. Az IT szolgáltatásokban, szolgálatoknál megvan a javulás, a közbeszerzéseknél is, és tulajdonképpen még mielőtt az intézményközi munkacsoport megkezdte volna a munkáját. Csak azt az üzenetet szeretném közvetíteni, hogy ezt a munkát komolyan vesszük, továbbra is folytatni fogjuk, és azt gondolom, hogy óriási potenciál rejlik még a hatékonyság növelésben. Egy másik dolog. Amikor a bizottság egyszer ajánlatot tett arra, hogy két ügynökséget fúzionáljanak, összevonjanak, akkor elbuktunk csúnyán. És elmondtuk, hogy új javaslattal fogunk előállni, de tulajdonképpen nem a, a fúzió itt a, az elsődleges cél. Nyilván mindenkinek az ügynökségek közül más-más mandátuma van de fontos az, hogy ki lehessen használni, például az, hogyha Párizsban van két ügynökség is, az ebbe például Londonból most Párizsba költözik a hatékonyság növelését, és ezek igenis előrelépések. De még egyszer mondom, a fúzió a fúzió kedvéért, azért, hogy kevesebb ügynökség legyen, ez nem működik, mert más és más a mandátuma ezeknek. A relokáció val kapcsolatban, ugye Londonból Párizsba költözésre kapcsolatban többen tettek föl kérdést. Hát ismerik a történet végét. A bizottság nem is nagyon szereplője ennek a történetnek. Ez a tanács és a parlamentre tartozó kérdéskör. Évtizedek óta eh, az a helyzet, hogy a tagállamok döntenek a székhelyeket illetően, a parlament ezt a gyakorlatot most megkérdőjelezi, és azt kéri, hogy ezt módosítjuk, de egyoldalúan erre nincs mód, hiszen itt van egy bevált gyakorlat, lehetnek különböző meglátások a parlament és a tanács között, ahogyan ez most így is van, de a kompromisszum az EBA és az EMA vonatkozásában a székhely áthezést illetően még a Brexit előtt áprilisra meg kell, hogy legyen. Nyilván az érintett szervek átvizsgálják, megvizsgálják itt a lehetőségeket, és hát a jövőbeni gyakorlatokat ezt nem is szabad, hogy befolyásolja. Azt gondolom, hogy itt abba is hagyom. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Jó, hát tényleg a remény hal meg utoljára. Eh, <clears throat> köszönöm szépen, elnök asszony. Először is részemről is azt szeretném mondani, hogy az ügynökségekkel kapcsolatban általában is elmondhatjuk, hogy ezek jól dolgoznak, és a jelentésben ezt még egy kicsit egyértelműbben le fogom szögezni. Persze vannak problémák, de ezek nem nagyon súlyosak, és azt hiszem, hogy nagyon is elégedettek lehetünk eh, az ügynökségek munkájával. És ez fontos munka, fontos, hogy ezzel kiegészítsük még a szöveget. Egyetértek eh, a kollega minden megjegyzésével is, ezeket a kiegészítéseket meg fogom tenni. De a következő feltűnt eh, megbeszéléseket folyt folytattok az intézményközi munkacsoporttal, két ilyen ülésen is részt vettem, és ott teljesen egyértelműen és nyíltan fogalmazott a bizottság, Timmermans is jelen volt, és megígérte a munkacsoportnak azt, hogy a bizottság alapos vizsgálatot fog folytatni a az ügynökségek székhelyével kapcsolatban, hogyha a két ügynökségnek is ugyanabban a tagállamban van a székhelye, ugye ezt meg kell vizsgálni, és most ez egyértelmű, hogy minden tagállamban csak egy ügynökségnek lehet székhelye. De az, hogy bizonyos, a mandátum bizonyos részeit összevonják egy mandátum alá, és két ügynökséget esetleg összevonnak egy ügynökségé, hát ennek vannak politikai nehézségei. De hát az Európai Bizottságnak nem azt kell nézni, hogy valami politikailag nehéze, hanem azt, hogy nem hatékony megoldás sülessen, és mi ezt ellenőrizzük itt a Parlament Költségvetési Ellenőrzési Bizottságában. Tehát ezt Timmermans elmondta, és most azt hallom, hogy végül is ezt mégse akarják megtenni. Jó, örülök, hogy nyíltan beszél, de teljesen elfogadhatatlan. Csak annyit szeretnék ezt hozzátenni, hogy támogattuk ezt a fúziót a két ügynökség kapcsán. Ezzel ezt a napirendi pontot is lezárhatjuk. És az utolsó rendi pontra térhetünk rá. Ez egy eh, tanulmány ismertetése, Blomayer úr. Elnézést, hogy ilyen sokáig kellett eh, várnia, de most megkapja a szót, és kérjük, hogy ismertesse ezt a tanulmányt. Yeah, thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm De Jong úrnak, hogy meghívott bennünket, hogy bemutassuk ezt a, a tanulmánynak a fel aktualizálását. Ez nem egy teljesen új tanulmány, hanem egy update. Egy 2015-ös tanulmány update-je. Az Európai Bizottság szakértői csoportjainak nyilvántartásait vettük olcsó alá. Nyilván tudják, hogy 2015 óta sok minden történt, úgyhogy a feladatunk az volt, hogy ezt vizsgáljuk meg ezt a helyzetet, ezt megtettük nyáron, és kvantitatív értékelést végeztünk azokat az adatokat felhasználva, amelyek a bizottság szakértői csoport nyilvántartási adatbankjában szerepelnek, és köszönöm szépen Klaus úrnak, hogy segített nekünk a válaszaival és a részletes megjegyzéseivel. Nos, nagyon röviden, A kulcs, kulcsadatokat fogom bemutatni a a szakértői munkacsoport rendszerrel kapcsolatban, és néhány konkrét aspektusra koncentrálnék, amelyek aggodalmakat vetettek fel. Az egyensúly, az átláthatóság és a még egy téma, amit nem néztünk meg 2015-ben, ez a gender kérdés. hogy megnézzük, hogy mi volt a kontextusa ennek eh, a tanulmánynak. Nos, én az Exteri eh, Egyetemen tanítok politológiát, és nemrégiben egy eh, tanulmányra bukkantam, amely a szakértői munkacsoportokról szól, és összehasonlítja az európai helyzetet a tagállami rendszerrel, tehát főleg a vállalkozások számára az Európai Unió egy elég jó környezetet biztosít, amelyben meg lehet határozni a fontos prioritásokat, napirendet, és főleg ami, ami azt illeti, hogy az Európai Parlament és más csoportok ki lehet hagyni a folyamatból. Ez nagyon kritikus, és ez egy olyan megjegyzés, ami a reform előtti helyzetet, a 2015-16-os helyzetet vette alapul. És nyilván mindenki tudja, hogy az Európai Parlament, az Európai Ombudsman fáradozásainak köszönhetően és részben a bizottság feladatásának köszönhetően egy reform került bevezetésre, és 2016 májusában az Európai Bizottság új horizontális szabályokat adott ki. Hogy hogy állunk most, 2018. júliusában? Itt néztük meg ezt az adatbázist és a rendszert. Ez az első ábra az általános számokat mutatja. 24.676 szakértői csoport volt, 15.515 lett, tehát eléggé csökkent ezeknek a száma illetve a tagok száma és a szakértői munkacsoportoknak a száma 788-ról 755-re csökkent. Lehet, hogy emlékeznek rá, a korábbi eh, tanulmányokban egy hosszabb időhorizonttal dolgoztunk, 2006 óta 1300 eh, munka eh, csoportot számláltunk, tehát folyamatosan csökkent ezeknek a száma. Ki tagja ezeknek a csoportoknak? Egy gyors összehasonlítás 2015 és 2018 között öt kategória van. Két eh, eh, csoportja van az egyéni szakértőknek, eh, egyesek, akik személyes kapacitásukban, presztízs miatt, vagy no, tudás miatt, tapasztalat miatt vannak ott, vagy más tagok, akik bizonyos érdekeket képviselnek, mind a kettő számára csökkenést látunk. A szervezetek esetében is csökkenést látunk, főleg tagállamok esetében is csökkenést látunk főleg, és van egy új kategória, ez nem létezett 2015-ben, ezt az új em, tanulmányban néztük meg, ez az egyebek. Ezek főleg harmadik országok szervezetei, Európai Uniós ügynökségek és esetleg nemzetközi szervezetek. Ez korábban a szervezeti csoportba tartoztak. Egy másik perspektívából nézve, a 2018-as tagságot illetően narancssárgával látják, hogy a tagok kétharmada tagállami képviselő, tehát tagállamokat képviselő tag, 6% egyéni szakértő, illetve még 2%, összesen 8%. Láttá, láthatják, hogy a 2015-ös tanulmány szerint volt kritika a szervezetek részéről, hiszen nem volt teljesen világos, hogy a tagállami képviselők tulajdonképpen kik. És most új horizontális szabályok merültek fel, amelyek világosát tették, hogy a tagállami képviselők köztisztviselőkkel, hogy legyenek, vagy közalkalmazottak. Hogyha megnézzük a szervezeteket specifikusan, e, a kategóriák ugyanis e, hát esetleg aggasztóak lehettek, vagy voltak a múltban. Ez itt világosá teszi, hogy honnan merült fel ez az aggodalom, ha megnézzük az egyensúlyt a gazdasági és nem gazdasági érdekek, vagy vállalati és nem vállalati érdekek között, erre, erről sok szó volt. Nos, különböző kategóriákat látnak, szakmai egyesületek, cégek, kereskedelmi egyesületek, bankok, pénzügyi intézetek, ügyvédi stb. Tehát látják, hogy nagyon sokan a gazdasági érdekekhez fűződnek, mások nem. Ezekből kevesebb van, NGO-k például csak 2%-ot tesznek ki. Ami a fókusz területeket illeti, gazdasági és nem gazdasági érdekek közötti egyenlőség például, Hogyha megnézzük a horizontális 2016-os szabályokat, ezek teljesen világosan kifejezik a kiegyensúlyozott összetétel iránti igényt. Ez már a bevezető bekezdésekben is szerepel, ez az igény, azonban ez, a, ez egy célkitűzés, de nincs meghatározva konkrétan, hogy ezt eh, hogy kell elérni. Megpróbáltuk megismételni ezt a mm, gyakorlatot. 2015-ös csoportokhoz visszatértünk, és megnézzük, hogy milyen a kép. Van-e valamilyen jobb egyensúly? És az adatok azt mutatják, hogy a helyzet ugye javult, de még mindig úgy látjuk, hogy az szakértői csoportok 74%-ában, ahol gazdasági érdeket képviselő tagok vannak, ott ezek vannak többségben. És 20%-ban pedig fordítva van ez, a nem gazdasági érdeket képviselők vannak többségben, és a 6%-ukban van egyensúly. Ez lehet, hogy nem eh, problematikus olyan eh, szakértői csoportok, eh, ahol egy kicsit több gazdasági érdeket képviselő van, mint a nem gazdasági érdeket képviselő. De megnéztük azt, hogy az egyensúlytalanság mennyiben csökken. Különböző kategóriák vannak A szürke területen egyensúly van, a sárga területen alacsony az egyensúly, tehát a tagoknak kevesebb, mint a fele kép, képvisel gazdasági, nem gazdasági érdeket, a rózsaszínban közepes az egyensúly, és a legaggasztóbb terület ahol csak gazdasági érdeket képviselő személyek vannak jelen, és nincs nem gazdasági érdeket képviselő személy. Ezzel javult a helyzet a 2015-ös adatokhoz képest, és ez akkor ez nem 23 százalék volt ez a piros, hanem több mint 70 százalék, ahol nem volt nem gazdasági érdeket képviselő személy. A második kulcsfontosságú terület az átláthatóság. Itt fontos innovációs lépésekre került sor. Vannak most már vannak olyan területek, ahol a közkiírás kötelező érvényű, szinte nem is volt eh, kivétel ehhez képest, és eh, egy nagyon fontos pontot elfelejtettem, ami nem szerepel a eh, szlájdon, bizonyos szakértői csoportok esetében a szakértői csoport nyilvántartása és a lobby nyilvántartásban is szerepelnek ezek, tehát ezeket az átláthatósági nyilvántartásban nyilvántartásba kell venni ahhoz, hogy részt vehessenek a szakértői munkacsoportban, és ezt nagyon komolyan vesszük. Hát az Európai Bizottság adott információt erről. 120 tag tagot kizártak, mert nem feleltek meg ennek az elvárásnak. Aztán egy másik fontos innováció, itt az érdekkonfliktus policy, az egyéni tagok, akik egyéni kapacitásban vannak ott, vagy saját személyes kapacitásban vannak ott, nekik egy érdek konfliktusokról szóló nyilatkozatot kell leadniuk, és ezt komolyan veszik. Számos eh, jelentkezést visszautasítottak, mert úgy találták, hogy eh, érdekkonfliktus merült föl. Eh, azt gondoljuk, hogy nagyon impresszív az előrelépés az információhoz való hozzáférés tekintetében, a dokumentáció, a szakértői munkacsoportokban, stb. Nagyon sok minden ebből rendelkezésre áll, általában a weboldalon. De mégis vannak olyan esetek, amelyben a szakértői munkacsoportok úgy döntenek, hogy nem dokumentálják a munkájukat, és azt is láttuk, hogy nagyon kevés szakértői munkacsoport, csak 12, a 755-ből csak 12 döntött úgy, hogy hogy az üléseit nem zárt ajtók mögött folytatja, hanem hozzáférhető és webstreaminget is alkalmaz. Az utolsó prioritásos terület, amelyet megvizsgáltunk, ez a nemek közötti egyenlőség, ez megint ez egy innováció, ez egy új téma, ami a horizontális szabályokat illeti, amelyeket 2016-ban vezettek be. Ez 40 százalékos célkitűzést adott meg, mind a két nemre vonatkozóan, és az adatbank szakértőnk szerint 129 szakértői munkacsoport még mindig nem tartja ezt be. 107-ben a nők száma nem éri el az adott célkitűzést, és 22 esetben pedig a férfiak száma nem éri el a célkitűzést. Ajánlások gyorsan a tanulmány keretében megvizsgáltuk azokat a re, ajánlásokat, amelyeket 2015-ben a bizottság is elfogadhatónak tartott. Ezek közül néhány még mindig érvényes, és ez a kvantitatív mérlegvonás talán most mindenképpen jó lehet abban, hogy a fennmaradó vitatott kérdéseket megoldjuk, és konkrétan megnézzük ezt a 39 szakértői munkacsoportot, amely szerint nagyon nagy az egyensúlytalanság, hogy megnézzük, hogy a nem gazdasági érdeket képviselő személyek hogy tudnának részt venni ebben, vagy biztosítani azt, hogy az ő hangjukat is hallják. Azt gondoljuk, hogy emellett ez nagyon fontos, hogy az adatokhoz való hozzáférést, az ülésekről szóló dokumentációhoz való hozzáférést biztosítjuk, biztosítsuk. Aztán megvizsgáltuk azt, hogy a szakértői munkacsoport esetében voltak-e valamilyen újdonságok a szakirodalomban. Azóta, amióta megnéztük ezt a kérdést, azóta nagyon kevés kutatás készült ezzel kapcsolatban, vagy felmérés. Mi csak két nyári hónapot tudtunk áldozni e, erre a témára, tehát ez egy kvantitatív e, e, elemzés volt, amire nem tudunk, ami nem tud magyarázatot adni a számokban megfigyelhető változásra. Talán további kutatást lenne érdemes folytatni, értékelést a szakértői munkacsoport rendszere kapcsolatban. Köszönöm.